Azt javaslom, hogy kezdjük el a munkánkat, mert a spanyol elnökség képviselője is megérkezik néhány perc múlva. És most a tegnapi koordinátorok ülésének a témájával foglalkozzunk. Először tegnap Verák asszonyt hallgattuk meg, aki elmondta, hogy hogy is tart a, hol is tart a tanácsal való tárgyalásokkal kapcsolatban. Minden, amit elmondott, mindazt támogatták a koordinátorok. Szeptemberben vissza fog térni a témára, és jelentését majd plenáris ülésen szeptember 11-én fogják, pontosabban mm, mm, szeptember másodikán javítja az elnök, fogják meg, megszavazni. E, továbbá beszéltünk számos előadó kinevezéséről, a jelentésekkel kapcsolatban, az első jelentés az európai turizmussal kapcsolatosan ezt a jelentést az EPP kapta meg, aztán egy másik jelentés a bizottság menedzselésével kapcsolatos 2000 2009-re vonatkozóan, ez egy szintézis lett volna, de er, erről nem lesz jelentés végül. Továbbá a versenypolitika 2009-ben e témáról szoró jelentés kapcsolatban a bizottság e, arról döntött, hogy a az EPP és a zöldek kapják meg ezt a jelentést, nevezetesen az zöldek kapták meg eredetileg, de ezt kicserélték a tiszta járművek és hatékony energia jelentéssel, és ők ezt tehát átadták az EPP-nek. Továbbá van egy jelentés, amely a globális navigációs műhold rendszer alkalmazásaival foglalkozik, nevezetesen a közlekedési aspektusokkal. A szocialisták kapták meg ezt a jelentést, aztán a kohéziós politika 2007-2009-re vonatkoztatva véleménytervezetről van szó, a GUE kapta meg, valamint az IFD frakció szintén kapott egy jelentést a kohéziós politika jövőjéről. Az elnök kapta meg a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatos jelentést, mert senki más nem jelentkezett erre. Továbbá az elnök informálta a koordinátorokat arról is, hogy a költségek növekedtek, és Jelzenbovszki úr, aki koordinátorként foglalkozik a légi közlekedéssel, és El Kaudorai úr is informáltak bennünket arról, hogy van egy vita az, az ukrán és az osztrák légitársaságok között, és a tárgyalások folynak e vita témájában, ami pedig Vandelen úr jelentését jel, érinti. Itt a tengerekben eltűnt konténerekről van szó. Ez egy olyan jelentés, amelyet az alelnök fog elkészíteni, aztán majd validálni kell. A postai szolgáltatásokról szóló jelentéssel kapcsolatosan elhangzott az, hogy erről egy vitát fognak indítani, a koordinátorok elfogadták ezt a jelentést. Aztán néhány levélcseréről is szó volt. Mindenképpen hangsúlyozni kell, hogy volt egy vita egy levéllel kapcsolatosan, amely hát elég erőteljes levél volt. Ezt az elnökünk küldte el, nevezetesen az első vasúti csomag felülvizsgálatával kapcsolatos ez a levél. A koordinátorok támogatták az elnököt abban, hogy a vasúti csomag felülvizsgálatát el akarja halasztani a bizottság. Aztán kaptunk egy levelet Durand asszonytól, Agora témában volt egy jelentés a szegénység témájáról. Mm, épp éppen eh, ezért Durand asszonyt meg is hívtuk, és szeptember másodikán eljön a bizottságba, és beszámolót tart a témáról. Aztán a STOA csoport is beszámolt a koordinátorok ülésén. A módosítók és a kompromisszumos eh, módosítók benyújtásának határidejéről is szó volt több mint 50 módosítóról hangzott el előadás. A szakbizottság majd meg fogja szavaz, szavazni ezt a jelentést is. Úgy gondolták a koordinátorok, hogy túl sok az 50 módosító, és mindenképpen csökkenteni kell a számukat. Kramer úr azt jelezte, hogy Görögországban bezártak vasútvonalakat, és ez problémát okoz, ugyanis ezen vasútvonalakat az Európai Uniós pénzekből finanszírozták, úgyhogy abban egyeztünk meg, hogy a bizottságtól több információt fogunk kérni a e témával kapcsolatban. El Kadraui úr azt kérte, hogy gondolkodjunk el hogy 2011-ben a frakciók milyen delegációkat fognak összeállítani, hogy a delegációk a küldöttségekben több részvevő lehessen. Mindidáig öt rekorlátozták a részvevők számát, és ezt szeretnék megemelni. Az elnök is egyetértett ezzel a javaslattal, és el fogunk gondolkodni rajta. Kros úr is tett egy javaslatot, erről is sokat fogunk azt hiszem még majd vitázni. Nevezetesen arról van szó, hogy a regionális, kohéziós és strukturális alapok felhasználása hogyan is lehetséges a közlekedés területén. Javaslat született arra, hogy egy bizottság tanulmányozza ezt a helyzetet, de ez a téma, amely, amelyel kapcsolatosan módosításokat nyújtottak be Gross úr jelentéséhez, olyan módosítók, amelyek nem csak kompromisszumosak, hanem megpróbálnak megoldást találni a különböző fennálló problémákra, de a régió bizottságával mindenképpen tisztázni kell bizonyos témákat. Ennyi röviden a koordinátorok ülésének az eredményei. Nem tudom, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatosan mondani valója. Hát nem tudom, hogy hogyan is szólt a fordítás, de itt nem volt szóbeli kérdés, nem tudom, hogy de nem döntöttünk arról a koordinátorok ülésén, hogy a görögországi helyzettel kapcsolatosan szóbeli kérdést intéznénk a bizottsághoz. Arról döntöttünk, hogy egy levelet fogunk elküldeni majd. Igen, tehát én, én is azt mondtam, mondja az elnök, hogy felvilágosítást kérünk a bizottságtól. Igen, levélben, igen, tehát akkor én nem voltam világos, tehát nem szóbeli kérdésről van szó, hanem levélről. Van-e más kérdés a, kérdés a témával kapcsolatosan? Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék tisztázni valamit ön említette hogy lehetőség van arra, hogy társfinanszírozás realizáljunk meg a számos közlekedési témában a kohéziós alapból. Nem tudom, tisztázna valamit, mert én a regionális bizottságban is dolgozom, és nem igazán tudom, hogy ez most milyen javaslat is. Tehát arról van szó, és itt nagy óvatossággal mondom, hogy azt, az a javaslat hangzott el, és remélem, hogy elfogadják majd ezt a javaslatot, tehát az a javaslat a régiók bizottsága felé, hogy találkozzanak a közlekedési szakbizottság képviselőivel, és, és tárgyaljunk az a regionális alapok alkalmazásáról, tehát az alkalmazásáról a különböző prioritást élvező területeken, tehát csak az alkalmazás szintjén lenne ez a javaslat, mert jelenleg tudjuk, hogy kb. 20 milliárd eurót használnak fel a, az alapokból. Tehát tárgyalni kellene a régiók bizottságával erről nem arról van szó, hogy kétségbe vondanánk a felelősségét, a szuverenitását, és így tovább, hanem tárgyalnánk arról, hogy hogyan lehetne optimális szinten felhasználni ezeket az összegeket. Ugyanis a régiók bizottsága foglalkozik, ugye a régiók felé nyújtandó összegekkel, de talán a közlekedésbe is be lehetne fektetni ezen alapokból. Tehát ezt nagyon óvatosan mondom. Akkor visszatérnék, elnök úr. Tudom, tehát nekem a, a, ugye a fordítás szerint tehát itt a, a régiók bizottságáról van szó, vagy a ö, vagy a, a Regionális Fejlesz, Fejlesztési Bizottságról. Tehát elnök, én a, a Regi Bizottságról beszélek. Tehát a, a Regionális Szakbizottságról. Elnök, nem tudom, hogy van-e más kérdés esetleg, ami nem világos. Ha nincs más kérdés, akkor most várjuk a spanyol elnökség képviselőjét, a, akinek hát rövidesen meg kell érkeznie, 9 óra 30-kor érkezik, és a spanyol elnökség mérlegét fogja megvonni a közlekedés témában. Ma délután a belga elnökség képviselői lesznek itt, a közlekedési és az idegenforgalmi miniszterek. Úgyhogy kérem, hogy kávézzanak, ja, de kávé nincs, úgyhogy várjuk a spanyol minisztert, kicsit korábban fejeztük be. Nos, hát Hölgyeim és uraim, nagy öröm számunkra, hogy fogadhatjuk Blanco urat, a spanyol köztársaság közlekedési miniszterét, aki a világbajnokok minisztere, miniszter úr. Igen, tehát gratulálunk. Miniszter úr, végéhez közeledik a hat hónapos elnökségük. Köszönöm szépen, hogy eljött, és beszámol a munkájukról, és megvonja a mérleget, és válaszol a kérdésekre. Öné a szó. Eh, muchas gracias. Köszönöm szépen, elnök úr. Megköszönöm a gratulációt is, megérdemelte ezt a világ legjobb futballcsapata. És örülök annak, hogy ismét megjelenhetek itt a mai napon a parlamentben, hogy megvonjam a spanyol soros elnökség mérlegét, beszámoljak arról, hogy mi történt abban a fél évben, amikor Spanyolország, Spanyolország elnökölte a közlekedési tanácsot az Európai Unióban. Amikor januárban itt láttam, akkor említettem azt, hogy milyen ambiciózus prioritási programot alakítottunk ki, és, és amikor másodszor is itt jártam, március végén, akkor már megelőlegeztem az első eredményeket. Őszintén hiszem, tisztelt képviselők, hogy a bizottság és a parlament segítségével és együttműködésével sikeresen teljesítettük a magunk elé kitűzött célkitűzések nagy többségét. Az is világosan megnyilvánult, hogy a különleges események tükrében még nagyobb erővel nyilvánulnak meg ezek, a, ezek az eredmények. Bizonyára tudják, hogy mire gondolok, arra a válságra, amelyet az európai légteret érintette, áprilisban az izlandi vulkán kitörés hihetetlen krízist, válságot okozott, és a fél év második felében leginkább ezzel foglalkoztunk. A második világháború vége óta első ízben kellett lezárni az európai jégboldot. Tisztelt képviselők! A válság alatt a bizottsággal és a tagállamokkal együttműködésben már az a lehető leghamarabbi időpontban az összes eurókontroll által előírt mechanizmust sikerült aktiválnunk, és természetesen mindig az utasok biztonságát tartottuk szem előtt. Április 19-én tartottuk a közlekedési tanácsot, illetve május 4-én ezen két alkalommal azt gondolom, hogy megfelelően tudtunk reagálni erre a válságra. Miután a válságra megtaláltuk a megoldást, elgondolkodtunk azon, hogy hogyan lehet a bizottsággal együtt következtetéseket kidolgozni. Ezt június 24-én a miniszteri tanácsán hagytuk jóvá. És ezáltal azt gondolom, hogy hasonló válságokat sokkal hatékonyabban tudjuk majd e, megoldani. Itt van például az is, egy következtetések között, hogy új tudományos, technikai metodológiát, módszertant kell kialakítani a, kapcsol- a kockázatokkal kapcsolatban. Nagyon fontos az is, hogy az utasok jogait a lehető legnagyobb mértékben megvalósítsuk, természetesen az ezzel kapcsolatos jogszabályok figyelembe vételével. Nagyon fontos az is, hogy egy európai mobilitási terv szülessen, amelyet a tagállamokban lehetne válság esetén alkalmazni. Nagyon fontos az is, hogy az egységes európai égboltot a lehető legnagyobb mértékben megvalósítsuk. Például egy koordinált válságsejtet kell kialakítani, avagy egy európai hálózat irányítót kell megnevezni még idén, illetve az Európai Légibiztonsági Ügynökség új kompetenciájának feladatköreinek kialakítása is ide tartozik. Hölgyeim és Uraim! Az egységes európai égbolt megvalósítása volt a spanyol elnökség egyik legfontosabb prioritása. Február 26-án a spanyol elnökség konferenciát hirdetett meg a bizottsággal együttesen. Ekkor született meg az úgynevezett madridi nyilatkozat, egyfajta úti tervet alakítottunk ki, és arról szól ez, hogy hogyan lehet az igazi egységes európai égboltot megvalósítani, és természetesen ez a vulkán kitörés miatt felgyorsult. Ennek eredményeképpen az úgynevezett légi ellenőrzési központok szám 60-ról 9-re csökken. A CESAR rendszer alkalmazásával felére csökkennek a menetdíjak a légjáratok esetében, illetve 10%-kal csökkennek a környezet, környezeti károk költségek, és természetesen a biztonsági körülmények is javulnak az körülbelül 5,5 milliárd eurói, eurónyi megtakarítást is jelent majd a légitársaságok számára, amelyek ezáltal versenyképesebbek és hatékonyabbak lesznek. A Filip során számos alkalommal utaltam arra, hogy Európában, Európában meg tudtuk oldani az egységes piacot, illetve az egységes pénznemet, de nem sikerült létrehozni az egységes légteret bizonyára egyetértenek abban, hogy az elmúlt fél évben sokkal közelebb kerültünk ehhez. Hihetetlen nagy válságot éltünk meg, de ezt sikerült, ebből sikerült egyfajta lehetőséget kovácsolni. A korábbiakban már többször elmondtam, hogy rendkívül fontos az, hogy európai közlekedési hálózat alakuljon ki. Ma talán fontosabb az, mint bármikor máshol. Az ehhez kapcsolódó prioritások közé tartozik az, hogy ö, olyan hálózat valósuljon meg Európában, amely számos kapcsolódási ponttal rendelkezik. A spanyol elnökség Szaragoszában június 8-án és 9-én a bizottsággal együttműködésben konferenciát rendezett. Ezen megbeszéltük a tenek jövőjét és térkítőzéseit. Május 4-én a bizottság ezzel kapcsolatban egy dokumentumot fogad, fogadott el, a spanyol kormány ezzel tökéletesen egyetért, és úgy vélem, hogy a tagállamok is. Ennek legfontosabb célkütőzése az intermodalitás, az interoperabilitás, a környezeti fenntarthatóság, illetve a költségoptimalizáció. Lefektettük az alapjait annak, hogyha a mozertammal megegyezünk, és megegyeznek a tagállamok is, akkor a folyosókat és a közlekedési tengelyeket ki tudjuk alakítani amely, meg, amely létrehozza az európai alaphálózatot. Nos, Spanyolország ezzel kapcsolatban a létező prioritást élvező témák között szeretné megvalósítani az úgynevezett mediterrán folyosót. Ez stratégiai láncszeme lenne a közlekedési hálózatnak miután a tradicionális finanszírozási módszerek végesek, úgy véljük, hogy mindenképpen el kell gondolkozni azon, hogy új típusú alapokat alakítsunk ki, kiegészítendő a jelenlegieket. Meg kell vizsgálni az, azt, hogy ö, hogyan lehet azt megoldani, hogy a, a tenekbe beruházott összegek ne ö, gyarapítsák a költségvetési hiányt. Még egy még néhány fontos lépést tettünk a nemzetközi együttműködésben, illetve a szolgáltatások liberalizációjában. Az Európai Unió és az Egyesült Államok között a megállapodás második fázisába értünk, hiszen múlt hónap 24-én a luxemburgi tanácson ezt aláírtuk. Ebben a fél évben történt, történt a nyolc tárgyalási fordulóból három. Ez, ehhez volt szükség arra, hogy létrejöjjön ez a megoldás. Madridban, Brüsszelben, illetve Washingtonban történtek ilyen ö, ülések, és azt gondolom, hogy mindenképpen meg kell köszönnöm a parlamentnek, a bizottságnak, illetve az amerikai közlekedési miniszternek, Lahud úrnak az együttműködését. Mindez a világ légi közlekedésének 60%-ára van hatással, és mindenképpen megkönnyíti majd az USA és az EU közötti közlekedést. Új útlehetőségeket, vagy mm, útirányokat tesz ez lehetővé, és azt gondolom, hogy gazdasági szempontból, illetve foglalkoztatási szempontból is jót tesz ez mindkét félnek. Június 24-én kutatás és fejlesztés témában együttműködési megállapodást írtunk alá a Szövetségi Repülési Ügynökséggel. Ennek egyik legfőbb célkitűzése az, hogy az európai CESAR kompatibilis legyen az amerikai Next Gen rendszerre. Rio de Janeiroban, május 24-én aláírtunk egy közös nyilatkozatot Brazíliával, illetve hát Brazília és Európai Unió között. Ennek témája a liberalizáció és az együttműködés. Horizontális megállapodást írtunk alá légiszolgáltatásokkal kapcsolatban, illetve operatív biztonsággal kapcsolatban. Ez utóbbit még alá kell írni, valószínűleg erre a holnapi EU-Brazília csúcson kerül sor. Biztos vagyok abban, hogy a rövidesen Brazíliával is meg tudunk állapodni a nyitott légboltok, lég, égbolt kérdésében. Nagyon fontosnak tartom még azt, hogy biztonsági kérdésekben egy egész csomagot tudtunk megoldani. Első olvasatban megállapodtunk önökkel a kutatási és baleset megelőzési rendeletben, ez természetesen a polgári repülésre értem ő. Nos, mindenről szeptemberben fogunk majd szavaz, fog majd szavazni a parlament. Szeretném azt kiemelni, hogy a utas listákat maximum két órás határidővel kell a kompetens, kompetens hatóságoknak, felelős hatóságoknak továbbítani. Az elnökség kérésére a bizottság egy jelentést nyújtott be biztonsági szkenerekkel kapcsolatban, azzal kapcsolatban, hogy ezeknek milyen egészségügyi és gazdasági hatásai vannak. A közlekedési tanács utolsó ülésén abban egyeztünk meg, hogy a bizottság opcióit, javaslatait továbbiakban is, támogat, továbbiakban is tanulmányozzuk, annak érdekében, hogy a tagállamok harmonizált módon tudják megoldani a biztonsági kérdéseket, illetve hogy csökkentsék az utasokat érintő problémákat. Tisztelt képviselők! Nagyon fontosnak tartom kiemelni a lakorúnyai csúcs találkozót, amikor is a városi mobilitásról, illetve a hatékony és fenntartható városi mobilitásról volt szó. Június 28-án azzal kapcsolatban van egyeztünk meg, hogy bizottság, hogy közösségi, nemzeti, regionális és helyi szinten is koordinálni kell a különböző tevékenységeket, tehát a városi közlekedési, illetve nem motorizált közlekedési kérdésekben. Nagyon fontos kérdés még az utasjog. A spanyol elnökség mindent megtett annak érdekében, hogy a városi és távolsági autóbuszos közlekedésre vonatkozó rendeletet véglegesítsük. Reméljük, hogy a parlamenttel az elkövetkezendő hónapokban sikerül véglegesen megegyezni. Nagyon fontos a tengeri és folyami hajózást igénybe vevő utasok jogairól szóló rendelet is. Ezt a második olvasatban sikerült megoldani. Július 6-án ratifikálta ezt a parlament, és nagyon fontos az is, hogy a fogyatékos vagy fogyatékkal rendelkező személyekről is szó ez. Még néhány dolgot szeretnék kiemelni az elnökség tevékenységével kapcsolatban. Az elnökség mindent megtett az, azért, hogy ö, hatékony és versenyképes vasúti szállítmányozást hozzunk létre, és az ezzel kapcsolatos rendület, rendelet megszülesse. A belga elnöksége marad ennek majd a véglegesítés tengeri biztonság kérdésében. Első olvasatban sikerült megegyezést elérni a parlamenten, azzal kapcsolatban, hogy a hajóknak milyen kikötői tájékoztatási kötelezettségei vannak. Erről a parlament a júliusi plenárison szavazott. A különböző ö, hordozható csapatokkal kapcsolatban szintén megegyezés született az Európai Parlament, az erre vonatkozó irányával kapcsolatban szintén megegyezés, megegyezés született a parlamenten. Most az innováció témájára szeretnék rátenni. A Galileo programmal kapcsolatban hadd mondjam el, hogy Norvégiával megegyezés született együttműködés témájában, illetve Svájccal is elkezdődnek majd a tárgyalások, valószínűleg ebben a második fél évben, és nagyon fontos a program félidős felülvizsgálata is. Ki kell ezt is emelni, hogy első olvasatban sikerült megegyezni a 1321 per 2004-es rendelettel kapcsolatban, a műholdas rádiós navigációs európai program témájában. Nos, az intelligens közlekedési rendszerekre vonatkozóan született egy javaslat, és nagyon korán, második olvasatban sikerült ebben is megegyeznünk, a júliusi plenárison az Európai Parlament is elfogadta ezt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Végezetül szeretném azt kiemelni, hogy az Európai Parlamenttel és alelnökével Kallas úrral milyen kitűnő volt az együttműködés, illetve általánosságban a bizottság szolgálataival. Ez az együttműködés természetesen köszönhető annak is, hogy az Európai Uniós miniszter kollégáimmal milyen remek volt a munka. Sajnos most nincs itt Simpson úr, de vele is kitűnő volt a kapcsolat. Az elnöki trió keretében mindenképpen folytatni fogják a prioritások megvalósítását, gondolat itt a belga és a magyar elnökségre. Biztos vagyok benne, hogy ez nagyon hatékonyan fog megvalósulni, és ez mindenképpen az egész Európai Unió érdekeit szolgálja. Nagyon komoly bátor, ambiciózus célkitűzéseket szabtunk meg magunknak közlekedés témájában. És komolyan úgy gondolom, hogy a fél év eredményei előrelépést jelentenek. Annak érdekében történt ez az előrelépés, hogy hatékonyabb, integráltabb és fenntarthatóbb legyen az európai közlekedési politika, és az európai polgárok érdekeit szolgálja. Köszönöm. Euh, Köszönöm, miniszter úr, hogy meghúzta ezt a mérleget, igen részletesen ismertette az elnökség zsúfolt és megvalósított programját. A különböző csoportok koordinátorainak adom meg a szót, abból a célból, hogy esetleg tegyenek észrevételt, megjegyzést, kérdéseket tegyenek fel. Sí, gracias, señor presidente. Köszönöm, elnök úr. Üdvözöljük Önt, miniszter úr! Azt hiszem harmadszor jár itt. Szeretném megköszönni Önnek azt, hogy ilyen jó szándékú volt a parlamenttel kapcsolatban. Nagyon sok pozitívumot említett a parlamenttel kapcsolatban. Nos, nagyon sok pozitívumot hallottunk, és hát nem kell elfelejteni azt sem, hogy minden, az éremnek van egy másik oldata, a spanyol-holland meccsre gondolok, miniszter, hát nem tudom, hogy ez most kritika volt, vagy dicséret. Folytatódik a folytatódik a hozzászólás, de kedves leszek önnel, miniszter úr, hiszen mindketten bajnokok vagyunk, világbajnokok. Tisztelt miniszter úr! Azt gondolom, hogy hatékony munkát végzett. és a spanyol állandó képviselet a kitűnő csapat, Sasugasa úrnak, és mindenképpen úr nevét is mindenképpen megemlítem. Ismerjük el a jó munkát. Ez nagyon fontos minden országban. Túlságosan sok időm nincsen, de a kollégák voltak olyan kedvesek, hogy nekem engedték meg az elsőbséget. Nos, a vulkárról mindenképpen beszélnünk kell, a vulkár rányomta bélyegét erre a fél évre, Nos, ezzel kapcsolatban nem vádaskodni szeretnék, egyáltalán nem. A vulkán kitörés nagyon szerencsétlen dolog volt, és ez kinyilvánította azt, hogy a császár igenis mesztelem, és nem szeretnék, se, nem szeretnék újabb utogatni sem a, sem a tagállamokra, sem az EU-ra, de láthattuk azt, hogy védtelenek vagyunk, a bizottság felépésével kapcsolatban pedig azt, mondom, azt mondhatom, hogy mindenképpen vannak pozitív következményei is a válságnak. Gyakorlatilag megbénult a légiközlekedés, az EU, a tagállamok, bizonyos fajta pozitívumokról is beszélhetek, tehát a bizottság fellépésével kapcsolatban, illetve akár az elnökség fellépésével kapcsolatban, de, de ö, szörnyű érzés volt a tehetetlenség. Nos, levonjuk a következtetéseket. Ez pedig mindenképpen annak kell, hogy az kell, hogy legyen, hogy több, nagyobb Európára van szükség, nagyobb integrációra, és úgy látom, hogy Európa ö, nem rendelkezik megfelelő kapacitásokkal hasonló esetekben. Tehát a vulkán kitörést nem hatékonysági nem a hatékonyság hiánya jellemzi, hanem az, hogy a megfelelő döntéseket nem sikerült időben meghozni. Nos, létezik egy, létrejött egy nagyon fontos nagyon fontos megegyezés vagy egyezmény esett az ön fél évére, ez az természetesen az Egyesült Államokkal kötött megállapodás. a tárgyalások második fázisába érkezett, illetve az a megállapodás második, második fázisába érkezett az EU és az Egyesült Államok. Ez nem akármi, fogalmazunk így. Kajéha úr, aki Spanyolországban nagyon ismert ember, itt valószínűleg nem annyira, kulcs szerepet játszott mindenben, és természetesen önnek is fontos szerepe volt nem csak spanyol szempontból, hanem az egész Európai Unió szempontjából fontos ez egy, egyezmény. Közlekedési hát, ha, hálózat. Említette Szaragószát, én magam is ott voltam, sokan voltunk, és alkalmas volt arra ez a műhely muka, hogy elgondolkozzunk azon, hogy mi megy jól, mi nem megy jól az EU-ban. Sajnos határozatokat nem tudtunk hozni, volt Szaragószában. amikor ön először itt járt, akkor azt említette, hogy nincs arra idő, hogy ebben a félében döntések szülessenek, de mindenképpen kritériumokat kell megfogalmazni, amelyek majd a jövőbeli döntések alapját képezi. Rike úr is említette, hogy költségvetési szempontból milyen komoly gondjaink vannak. Az Európai Uniónak is, meg, illetve a tagállamoknak is megvannak kötve a kezei, tehát mindenhol megszorításokat láthatunk. Most nézzük ezeket a hálózatokat. Nem megfelelő mennyiségű, vagy nem, nem megfelelően lefedett az EU ilyen hálózatokkal. Nos, állandóan változott az erre szánt összeg nagysága. Most ott tartunk, hogy nem tudjuk, mi lesz. Szaragoszában is szó került erről kérdés az, hogy a tagállamoknak mekkora a politikai akarata, mekkora az elszántsága ebben a kérdésben. Megtartjuk-e a projektokat? Vajon ki, ki áll készen arra, melyik tagállam áll készen arra, hogy meg, megtartsa a programokat, projekteket, illetve újakat dolgozzon ki? Természetesen azon tagállamok, amelyeknek érdekét képezi az, hogy egy projekt megvalósuljon, azt, azok ezt támogatják, csak hogy ez hogyan jön létre, az kérdéses. Aztán tengeri közlekedés. Ez nem mindenkinek eh, kenyere. Nyilván eh, eh, egyik pártokban tartozó kollégák majd dicsérik önt ez ügyben. Én ezt most nem teszem meg. Azt hiszem, hogy nagyon jó egyezmény született. A kikötői tájékoztatással kapcsolatban nagyon jó egyezmény született, ennek nagyon fontos politikai hatása, nagyon nagy a jelentősége, illetve a bürokratikus terheket mindenképpen csökkentik majd tengeri hajózás témájában. Azt hiszem, hogy valóban tengeri autópályáknak nevezhetjük majd a különböző tengeri hajózási formákat. Aztán vasúti közlekedés. Figyelem, figyelem, miniszter úr, itt mindenki nagyon szívesen részt venne mindenben a munkában. Június 24-én azonban úgy döntött a bizottság, hogy 13 tagállamot bizottság bíróság elé idéz, meg, mert nem megfelelően valósították meg ezen tagállamok, és itt Spanyolországra is gondolok, a kötelezettségeiket. Én nagy vasút barát vagyok, úgyhogy mindenképpen én is támogatnám azt, hogy előrelépés történjen. Miniszter úr, nyilván egyik elnökség sem képes arra, hogy az összes, objekt, az összes célkitűzést megvalósítsa vannak itt is ebben a helyzet, esetben is olyan dolgok, amelyek csak félig valósultak meg, ezt majd folytatja a belga elnökség. Nagyon sok jelentéssel, témával kapcsolatban nem sikerült konszenzust elérni. Én bizonyos politikai kérdésekben erősen kritizáltam önöket, általános jellegű kérdésekben. Nos, úgy vélem, hogy megfelelően, megfelelő munka történt végül, de minden célkitűzést persze nem hajtottunk végre, hiszen ez lehetetlen. Tehát a munka úgy vélem, hogy nagyon jó volt. Elkész kollégá nevét is meg kell említenem, hiszen tengeri hajózás kérdésében az ő munkája is, is nagyra becsülendő. dicséretes. Köszönöm szépen, miniszter úr, és remélem, hogy ezt a megkezdett utat folytatjuk majd, legalábbis azt az utat, amit a világbajnokságon jártunk be. Köszönöm. Köszönöm Grandes Pasquale úrnak, most Netre úri úrnak adom meg a szót. Köszönöm, eh, elnök úr, miniszter úr. Én is a magam részéről köszönetet szeretnék mondani mindazért, amit az elnökség alatt a spanyol félnek sikerült elvégeznie. Nagyon kitűnő volt az együttműködés végig a fél év alatt, és ezzel nagyon nagy mértékben ért, elégedettek is vagyunk. A gazdasági válság kapcsán és más problémákkal meg kellett küzdenie a közlekedési ágazatnak, ezek között a vulkánkitörés igencsak próbára tette az európai közlekedési politikát, és bebizonyította, hogy megkerülhetetlen ennek a kezelése. Egyre jobban, egyre nagyobb mértékben integrálni kell a közlekedéspolitikát, és együtt kell működnünk. A erre mutatott rá a vulkánkitörés, és még jó néhány részkérdésre is, amely jócskán róránk feladatot a következő években, az egységes európai égbolt, légtér, területén. Ennek felgyorsult a megvalósítása a válságok kapcsán. Ugyanakkor el kell gondolkodnunk a különböző betartandó határidők kérdésében is, hogy előbbre tudjunk lépni az utasjogok kérdése is igen fontos a mi szempontunkból. Jelenleg nagyon sok joghézag van a jogszabályokban ebben a kérdésben a légi közlekedés utasainak jogai vonatkozásában, és ezzel kapcsolatban a bizottság elő is fog állni különböző javaslatokkal a jelenlegi működés alapján azt mondhatjuk, hogy nincs igazán alternatíva a légiközlekedésben. Amikor ilyen rendkívüli helyzet áll elő, mint például egy vulkánkitörés. A vasúti ágazatban is nagyon sok meghozandó döntés van még az interoperabilitás, a beruházások és egyéb területekre gondolok. Ha egy pillantást vetünk az ön listájára, azt láthatjuk, hogy nagyon sok minden került végrehajtásra a spanyol elnökség alatt. Nem is megyek most bele a részletekbe, de azért néhány kérdésre rámutatnék, néhány kérdést kiemelnék. A technológia, a, az intelligens közlekedési rendszer, az ITS-re, rámutattak ennek jelentőségére. Nagyon sok részletkérdés persze még kidolgozásra vár. Nagyon sok technológiai megoldás azonban az integráció felé mutat és lehetővé válik. Az a döntés született ebben a vonatkozásban, ami lényegi kérdéseket old majd meg az ipar számára is az, az incidensek és balesetekre vonatkozó rendelet, a légiközlekedés incidensei és baleseteire vonatkozó rendelet is egy fontos eljárásnak felelt meg. Ez lehetővé teszi, hogy optimálisan és igen gyorsan tudjunk reagálni a balesetekre, az incidensekre. A belső piac hatékonysága szempontjából született egy jelentés, a STEX jelentés eh, megkönnyíti a különböző formalitásokat, például a eh, hajóépítők, eh, illetve gyártók szempontjából is. A vasúti áruszállítás területén a One Stop Shop az egyablakos megoldás mellett született döntés, így optimálisabbá válik a munka végzése, ez nélkülözhetetlen is azért, hogy versenyképessé váljon más közlekedési formákhoz képest a vasút. A légiközlekedés kapcsán már említettem kérdéseket, de másik két aktával, kérdéssel is foglalkoztak. Egyik jelentéssel kollégám foglalkozott, melynek az a célja, hogy garantáljuk a utasjogok a tengeri és folyami hajózás ban résztvevő utasok jogainak garantálásáról szólt. Itt is megoldásoknak kell megszületniek. Nagyon pozitív az a tény, ami már megszületett, viszont az utasjogok egy más területén, például az autóbusszal utazó utasok jogainak területén nem sikerült megfelelően előrelépnünk de itt is remélhetőleg a közeljövőben a tanácssal együttműködve sikerül majd eredményeket elérni. Még egy fontos vitakérdés a, a transeurópai hálózatok kérdése az ide vonatkozó és ebben a kérdésben sorra kerülő beruházások kérdéséről van szó. Szaragoszában kitűnő eh, megszervezett értekezleten vettünk részt ezzel a kérdéssel kapcsolatban, és minden résztvevő ö, ö, ö, kitűnő alkalmat kapott arra, hogy a pozícióit ismertesse a bizottság, az ágazat, és minden résztvevő fél eh, előnyét élvezte annak, hogy kicserélhették nézeteiket egymással. A parlament és a tanács nem egészen azonos törekvéseket tűzött ki, annak érdekében, hogy a lehető legjobban és a leggyorsabban megvalósuljanak ezek a dolgok. Meg kell várni a következtetéseket, amelyeket majd az év során későbbi időpontban sikerül majd meghozni, de kreatívabbnak kell mutatkoznunk, hogy megtaláljuk a megfelelő pénzügyi eszközöket a kitűzött célok, a tervek megvalósítása érdekében. Tehát költségvetés területén is át kell tekinteni a lehetőségeket, hogy a nélkülözhetetlen beruházások megvalósulhassanak annak érdekében, hogy valóban integráltá váljon a közlekedési hálózat. Annak idején az első szakaszban raportőrje voltam ennek a kérdésnek, de még a megállapodás ról annak idején az USA-val kötött megállapodásra gondolok, nem számolhattam be, egyensúlyra törekszünk. Történtek előrelépések azóta, gondolkodunk azon, például, hogy ö, hogyan is tevékenykedhetnek az amerikai légitársaságok Európában és az európaiak Amerikában, hogy itt is egyensúlyi helyzet alakuljon ki. Minden esetre az álláspontok közeledtek jelentősen egymáshoz különböző struktúrákat építettünk ki, ennek keretében rendszeressé válnak a konzultációk az USA, partnere, USA veli partnerekkel, a piaci kérdések rendezése, a szociális, a fenntartható fejlődés, az utas jogok területén úgyhogy integráltabbá válik az légi ágazatban is a piac itt abba is hagyom, még egyszer szeretnék melegen köszönetet mondani a kitűnő együttműködésért. Nagyon sok minden megvalósult a spanyol elnökség alatt, és sikerre vittek jelentős kérdéseket. Persze minden probléma nem került megoldásra, jócskán marad még a további elnökségeknek is tennivalója, és természetesen nem lehet kitűnően megvalósítani az integrált európai közlekedési rendszert. Most Bilba asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Megköszönöm miniszter úr a féléves munkáját. És úgy vélem, hogy ennek az, ezen szakbizottság számára is nagyon elmondhatom azt, vagy szempontjából is elmondhatom azt, hogy nagyon nehéz fél éven vagyunk túl, számos probléma jelentkezett, ezeket gyakorlatilag sikerült többségében megoldani, úgyhogy jó az eredmény. Nem volt egyszerű ez az elnökségi fél év. Nem csak a gazdasági válságot kellett kezelni, illetve azt a tényt, hogy Spanyolország nem, túl, nem tűnt fel túl jó fényben ilyen szempontból az EU-ban, hanem ott volt a vulkán kitörés is egyetértek azzal, hogy a válságokat ki kell használni, és egyfajta lehetőségként kell ezeket felfogni. Alapvetően egyetértek a legtöbb önök által, önök által elért eredménnyel, Nos, az egységes égbolt, illetve a, válság, a vulkánkitöréssel kapcsolatos a vulkánkitöréssel kapcsolatos eseményekről hasz, hadd mondjam el azt, hogy számos olyan személy van, aki megszenvedte ezeket. Nos, ha jól ismerjük a konkrét eredményeket, hogyha pontosan tudjuk, hogy a pórujárt utasok milyen segítséget kaptak, vagy a különböző légitársaságok milyen állami segítséget kaptak. Nos, ezzel kapcsolatban jó lenne, hogyha konkrétabb tájékoztatást kaphatnánk, ezzel kapcsolatban történt-e összesítés, miről tudna beszámolni milyen kártérítéseket kaptak az utasok, illetve az áll, milyen állami támogatást kaptak a különböző légitársaságok. Ezt szeretném én tudni. Vajon létrejött ezzel kapcsolatban összesítés? Illetve vajon a utasoknak jutatott kárpótlások kérdését hogyan menedzselték? Aztán Szaragosza, illetve a vasúti folyosó kérdése, úgy vélem, hogy nagyon fontos lendületet jelentett ez ebben a témában, és sajnos nem lehettem ott, de nagyon világos az számomra, hogy a különböző projektek sokat lendültek előre. A hármas prioritási projektel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy az a, azt, a, azt olvashatjuk a kísérő dokumentumban, hogy mindenképpen a szobaforgó határidőig meg kell valósítani ezt a projektet. Nem tudom, hogy a szaragószai egyezmény, illetve a határidők összeegyeztethetőek-e. Ha jól tudom, akkor a költségvetést, az erre vonatkozó költségvetést csökkenteni fogják, úgyhogy nyilván késni fog ez a prioritást élvező projekt. Nem tudom tehát, hogy ez a két dolog hogyan egyeztethető össze, ez a bejelentés a költségvetés csökkentéséről, illetve a szaragoszai konferencia. Marinescu jelentés, illetve vasúti folyosó kérdése. Nos, ezzel kapcsolatban vita zajlott le és úgy vélem, hogy európai szempontból még nem teljesen világos az, hogy mi a járandó út. Mindenképpen európai projekteket kell támogatnunk, és azt konstatálhatjuk így a vita végén, hogy európai dimenziójú projektekre van szükség. Példaként említem a Marinescu jelentést. Egy ilyen jellegű válság is kialakult, és most itt gondolok a bizottságra, a tanácsra és a parlamentre, ezen három szereplőnek sem világos az, hogy a vulkánkitörés után, következtében nem lehet ezeket a projekteket elhalasztani. Még egy dolgot szeretnék elmondani, bár a Baszk Nemzeti Párthoz tartozom, és bár nem veszek részt a spanyol kormány munkájában, úgy vélem, hogy nem volt könnyű ez a, ez a fél év, nem volt könnyű az elnökséget ellátni, de ahogy Szapatero úr is fogalmazott, mindent me- ö, mindenképpen el kell azon gondolkodni, hogy hogyan lehet megoldani az elnökségek sorsát. Én úgy vélem, hogy el kéne törölni ezeket a soros elnökségeket, egyfajta folytonosságot kéne megvalósítani, igazi európai gondolkodásra lenne szükség, lehet, hogy ez furcsán hangzik, de én mindent megteszek azért, hogy ez a Lisszaboni szerződésben megjelenjen. Én nem értek egyet a soros elnökség elgondolásával, sokkal nagyobb stabilitásra van szükség, sokkal erősebb vezető szerepre van szükség. Nos, általánosságban az önök nyilatkozatait elfogadhatónak tartom. Természetesen sokan kritizálták önöket a vulkánkitörés után, Európa vulkán kitörés utáni ötödik napig nem is tudtak, hogy ki az illetékes ez ügyben. Aztán végül mégis megfelelő döntések születtek, ezt kéne erősíteni a jövőben. Utas, az utasjogokkal kapcsolatban is úgy vélem, hogy előrelépés történt. Ugyanez vonatkozik az autóbusszal utazó utasokra. Tehát az európai projektek ügyét kéne jobban felkarolni. Még egy dologról kitérnék, ez pedig a szkenerek kérdése. Hogy meg ne haragítsam, azt mondom, hogy én támogatom ezen szkenereket, hiszen azt nem tudom elviselni, hogy minden repülőtéren állandóan megmotoznak. Ez nagyon zavaró, az ember nem tudja, hogy meddig mehetnek el, hol, mennyire motozhatnak meg. A kérdésem az, hogy a szkenerek témáját hogyan kívánják önök, illetve hát a belga elnökség folytatásként majd felkarolni. Végezetül megköszönöm a munkáját, és ismétlem, hogy a feltett kérdésekben pontosítást várok. Tehát kérem, hogy konkrétabban fogalmazzon itt a parlamentben. Köszönöm. Merci. Köszönöm Bilbaónak. Kramer úrnak adom meg a szót. Emlékeztetnék arra, hogy azért nagyjából a hozzászólási idő keretet be kellene tartani, különben lekési a járatát a miniszter úr, a közlekedési miniszter úr. Még nyolc hozzászólásra jelentkező van. A miniszter úr számára ez túl hosszú lenne, úgyhogy kérem, tömören fogalmazzanak. Köszönöm. Azt gondolom persze mindenkit megilletnek ugyanazok a jogok, a hozzászólásban is. Mindenesetre köszönetet mondanék az együttműködésért a miniszter úrnak, nagyon gyakran találkoztunk. Rövid leszek bizonyos kérdésekben, de más kérdéseket részletesebben kell felvetnem. A vulkánkitöréssel kapcsolatban az utasok abszolút biztonságának kellett prioritást kapnia, ezért úgy gondolom helyesen jártak el. Ö, ö, végül is nem történt ö, légi baleset a vulkánkitörés miatt ezt kellett elkerülni, hogy ne legyen baleset, ne legyenek áldozatok. Úgyhogy azt gondolom, hogy az európai hozzáállás a legjobb volt. A hajó, hajóutazók számára megkönnyítettük a fogyatékkal élők számára az utazást, ugyanezt nem sikerült a busszal kapcsolatban elérni központi döntés született arra vonatkozóan, hogy minden buszt úgy kell kialakítani, hogy ők is igénybe vehessék. Mi Euró, ezt Vietnámba hozták meg ezt a döntést, de mi nekünk ezt még nem sikerült békeidőben elérnünk. Nem csak a KKV-kra gondolok, hanem nagy társaságokra is. Nem lehet takarékoskodni a fogyatékosok rovására a köz, tömegközlekedés is korlátozott jó néhány utas számára az igénybevételi lehetőséget tekintve az idős emberek, a mozgássérültek, stb., akiknek csökkent a mozgásképessége, a mobilitása, őket nem hagyhatjuk figyelem, figyelmen kívül. A madridi nyilatkozatra gondolok, eh, hogy eh, környezetvédelmi megfontolásokra eh, kitek, is kitértek, 5 milliárd euró megtakarításra kerülhet sor a légi közlekedésben is. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség kiszámította, hogy az áfa liberalizáció miatt a a nem, nemzeti légitársaságok európai adófizetők kapcsán jelentős összeghez jutnak. Ugyanakkor a széndiokszid kibocsátásra is oda kell figyelni. Az a 30 milliárd, amibe kerül a légiközlekedés évente, ez egy abszurd helyzet, ennek véget kell vetni ebben a formában. A szaragószai nyilatkozat és a fenntartható fejlődésre utalt, a határon átnyúló közlekedést, a közlekedési hálózatokat fejleszteni kell. 30 európai projekt volt, prioritások prioritásai kerültek meghatározásra, a bizottság, a tanács részéről 8 milliárdra csökkent mindez. Semmilyen projektumot nem töröltek, most 9 korridor van tervben, de még hatot sem sikerült kialakítani, tető alá hozni. Nincs minden nap karácsony, be kell látni, hogy nincs elég pénzeszköz, Úgyhogy másfajta politikát kell a mobilitás terén kialakítani, és ahhoz kell alakítani a pénzügyi szükségleteket. Nem tudom, hogy a tanács egyetértette a szaragószai nyilatkozattal, remélem, hogy nem. Az infrastruktúra kérdését nem lehet deficitesen vizsgálni, hiszen ennek beláthatatlanak a következményei ha senki sem tesz erőfeszítéseket, ha a pénzügyminiszterek állandóan zsonglőrködnek, bűvészkednek a pénzekkel, akkor az infrastruktúra fejlesztésre nem kerül megfelelően sor. Ezt nem tehetjük meg. Nagy, négy nagy projektum van, a különböző hidak, a messzinai, stb a jövőben 30-40 százalékos megvalósításra került csak sor. Kétlem, hogy le, egy ezek közül igazán megvalósul-e teljes mértékben, amíg a mi életünk tart. A lehető leggyorsabb lépésekre és a leghatékonyabb eljárásokra van szükség tehát konkrétum, projektumot kell megvalósítani, ez a szaragoszai nyilatkozat szelleme. A városi mobilitásról is tett említést. Tudjuk, hogy a városokban a klímát, éghajlatot károsító kibocsát, károsanyag kibocsátás 70%-a a közlekedésből származik 90%-a az autóutaknak rövid távon zajlik, 6 kilométernél kisebb távolságokra veszük igénybe az autókat. Tehát a motor nélküli közlekedési eszközökre nagyobb hangsúlyt kell fektetni. 15%-kal akarjuk csökkenteni ezt a biciklik a bicikli közlekedésre kevesebbet fordítunk, a vasútra is kevesebbet fordítunk, és a közúti közlekedésre is. Hiányoznak az infrastruktúrák például a biciklis közlekedéshez. És 40%-kal csökkentettük a vasúti közlekedésre szánt forrásokat. A pénzügyi kérdésekben meghozhatjuk a döntéseket, de a blokk bizottság hogyan is fog eljárni, hogy a közúti közlekedésnek tág kereteket szab meg, és csökkenti a vasúti közlekedés fejlesztésére szánt kereteket? A bizottságot a tanácsnak támogatnia kellene, és amikor a bírósághoz fordult bizonyos országokat megtámadva, Larozzo úr a tanács fellépett, katasztrofális a helyzet. Már 2003-ban át kellett volna ezeket a jogszabályokat ültetni, és 2008-ban sem történt ez meg, és még tovább halogatjuk. Vagy jogi unióról beszélünk az Európai Unió esetében, vagy sem. Minden frakció egyetért abban, hogy nem értjük, mi a késlekedés oka az európai jogszabályokban, miért van lemaradás, mi nagy mobilitást szeretnénk elérni Európában, ugyanakkor biztonságosabb közlekedést. Kramer úrnak köszönöm, most Foster úr, Foster asszonyi a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én szeretnék gratulálni az elért eredményekért Spanyolországnak. A meccsre is utalok, fantasztikus meccset láttunk, és a, a bíróra is utalok, tehát összességében nagyon jó volt ez a meccs. Na most komolyabbra fordítva a szót szeretnék köszönetet mondani a miniszter úrnak, és az EPP kollégám is gratulálta a miniszter úrnak. Háromszor volt itt jelen a bizottságunkban. Azt hiszem, hogy nagyon komoly erőfeszítéseket tettek a spanyol elnökség tagjai, és jelentős munkát végeztek. Ami a légi közlekedést illeti, ezzel kapcsolatosan szeretnék néhány dolgot elmondani. A spanyol elnökség ugye foglalkozott azzal a dosszéval, amely a légi balesetekkel foglalkozik. Ez egy nagyon kényes dosszié, és e témában szeptemberben lesz is egy szavazás majd első olvasatban tehát azt hiszem, hogy nagyon jó munkát végzett a tanács, és jó eredményeket ért el például ilyen kényes dossziékkal kapcsolatosan is, és ez egy nagyon jó dolog. Ami a testszkennereket illeti, ez, ezzel kapcsolatosan is egy nagyon átfogó dosszié létezik, egy átfogó anyag ugye, ahogy a spanyol kolléganőm is elmondta már, én nem igazán, tehát ő inkább a, a, a mellett volt, hogy létezzenek teszkanerek. én vonakodnék ilyen eszközöktől. A ö, technológiai eszközök jók lehetnek, de esetleg például káros is lehet egy ilyen test szkenner. Az Egyesült Királyságban már kötelező a használat, és remélem, hogy sokkal jobb lesz a határokon átnyúló információ ezen a téren is, hogy javítani lehet majd ezen a területen is az utasok jogait, hogy a motozások is csökkenjenek. Daniel Kalahe sokkal jobban ismeri a helyzetet, én nem, mert én az Egyesült Királyságban élek. Nagyon sokat vitatkoztunk bizonyos témákon, akár 8-9 évet is. Jó lenne, hogyha már a külföldi beruházások témájában is megoldást találhatnánk. Azt hiszem, hogy nagyon óvatosnak kell lennünk a, az EU mm, beruházásaival kapcsolatosan, de nagyon jók a lehetőségek Amerikában is. Azzal szeretném zárni, hogy a Cézárról beszéljek. Ugye a vulkán kitörés témája lehetővé tette, hogy a Cézár ral többet foglalkozzunk. Ugye itt az egységes európai ég volt témájával is már évek óta foglalkozunk, ez is egy bonyolult téma. A spanyol elnökség azonban felgyorsította az ezzel kapcsolatos folyamatokat is. Én foglalkozom jó magam is ezzel a témával, ami a vulkáni kitörést illette a számos kollégán felvetette az utasok problémáit a vulkánkitörés kapcsán. Volt, akikkel nagyon rosszul bántak. Aztán volt olyan ország, ahol hat napig lezárták a légteret. Például az USA és az Egyesült Királyság között is hosszú ideig lezárt volt a légtér. Nagyon sokba került mindez a az európai légitársaságoknak több mint két milliárd euróba. Ezzel kapcsolatosan is egy jó jelentés létezik. A tagállamokat nem támogatták anyagilag, és a saját költségvetéseikből kellett fedezniük a vulkánkitörés miatt adódott problémákat. Ugye sok kormánynak problémái vannak, sok kisvállalatnak problémái vannak, várják azt, hogy valamilyen kártérítést kapjanak. Talán ezzel is kellene foglalkozni. De a spanyol elnökség egy nagyon jó csapattal dolgozott, és nagyon sok sikert kívánok önnek a jövőbeni munkájához is. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Foster asszony. Még mindig öt felszólalónk van, de jó lenne, hogyha Blanco úr válaszolhatna, és még időben elérni a gépét, tehát azt kérem mindenkitől, hogy két percre korlátozza a felszólalását még annak ellenére is, hogy esetleg sok mondani valójuk van. Matyő Gross következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, miniszter úr, az elvégzett munkát. Azt hiszem, hogy pozitív mérleget lehet levonni Európa számára az önök elnökségéből. Nem szeretném megismételni mindazt, amit az epp és kollégám mondott a légi közlekedésben, a hajózási közlekedésben nagyon jó döntéseket hoztak. A vulkánkitörés idején a biztonságra helyezték a hangsúlyt természetesen. Mm, nem mindenki ért el sikereket, ezt mellesleg a futballcsapatok is tudják, hát nem az önökék, de de a többiek. Azt hiszem, hogy azonban sok területen nagyon optimistán látják a dolgokat, például az utasjogokkal kapcsolatosan. Hát itt nem igazán ö, sok eredményt értek el, itt nem konkrétan önökre gondolok, de például az autóbusz utasok terén sokkal ö, több fejlődésre lenne szükség ahogy a SWIFT rendszer is mutatja, nem igazán jó voltak az eredmények, ugye az Egyesült Államokkal, itt a két oldalú kapcsolatokra gondolok, bizonyos területeken persze megvolt a szándék a fejlődésre, de amerikai oldalról semmiféle konkrét javaslatokat nem hallottunk, tehát itt sokkal erélyesebbnek kellene fellépni. Természetesen a pénzügyi területen sikerült átvinni a gondolataikat bizonyos beruházások, pénzügyi beruházások stabilizálták a helyzetet. Ez jó dolog volt, de a szándéknyilatkozat nem elég. A parlamentben és a tagállamokban is mindenki tudatában van annak, hogy többet kellene költeni, de senki sem akar pénzt beruházni például a TNT rendszerekbe egy pozitív hidat kellene kialakítani a regionális előirányzatokkal, a kohéziós összegeket nem csökkenteni kellene, hanem növelni, inkább Ugye önöknek Spanyolországban meg lehet valósítani mindazt, amit Szaragózában kinyilatkoztattak. Nagyon sok sikert kívánok, de további vulkánkitöréseket nem. A tanács nem ö, beszél arról, hogy hogyan lehet a jövőben bizonyos területeket, területeken megoldani a problémákat, hogyan lehet ö, a pénzügyi helyzeten javítani. A vulkán kitörés nem volt jó dolog, de Európa szinten azt hiszem, hogy sok pozitív eredménye is volt. Elnök, most pedig Álvarez asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt miniszter úr, először is megköszönöm ezt a mai összefoglalót, illetve megköszönöm az elnökség fél éves tevékenységét tartalmilag és formális szempontból is, azt gondolom gratulálhatok. Nagyon örülök annak, hogy sokszor ellátogatott hozzánk, hogy ilyen átlátható módon munkálkodott. Szeid egy nagyon fontos témát említett, aztán később Krámer úr és Grossor is utalt erre, ez, ez a téma pedig nem más, mint a finanszírozás. Azt említették, hogy kreativitásra van szükség a finanszírozás területén. Nos, Szapatéro úr az elnökség végén a kreativitást kettős értelemben használta. A spanyol csapatra is utalt. Sokan azt jósolták, hogy a spanyol csapat csak egy jókora bluff, el fogjuk veszteni a döntőt, de ennek mégis az ellen tétje történt. Foster asszony említette az angol bírót. A bírónak fontos a szerepe, de nem csak a, nem csak a hollandoknak voltak kifogásai vele kapcsolatban, hanem a spanyoloknak is. Nos, a második értelme a kreativitásnak a finanszírozásra vonatkozott. Nagyon fontos az, hogy tisztán tudjuk ezt megoldani, annak érdekében, hogy a különböző célkitűzéseket meg tudjuk valósítani. Ez ügyben munkálkodott a spanyol elnökség, és azt hiszem a világbajnokság is megmutatta, hogy képesek vagyunk szépen, tisztán győzedelmeskedni, a különböző akadályokon felül, felülemelkedni. Miniszter úr azt is említette, hogy a közlekedési infrastruktúrába befektetett összegeket hogyan kell kezelni. Véleményem szerint ezt nem szabad költségvetési hiányként kezelni. Ez nagyon-nagyon komoly problémát jelentene a tagállamok számára, és egyébként az ezzel kapcsolatos jelentésért gratulálok a kollégámnak. Tehát a finanszírozás kulcsfontosságú kérdés, fontos, hogy megfelelően ügyesen, kreatív módon találjuk meg a megoldást, és kérem, hogy a arra azt szeretném, hogyha az utódai is ilyen szellemben működnének. Szeretném azt elmondani, hogy ma vagyok, ma interpellálok utoljára, hiszen az Európai Beruházási Bankban fogok dolgozni, feladom képviselői státuszomat. Megköszönöm az együtt töltött éveket. Most pedig Meissner asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok én is nagyon rövid lenni, és csak néhány szót szólni az utasok jogaival kapcsolatosan, tehát az autóbusszal utazó utasok jogaival kapcsolatosan. Én is nagyon sajnálom, hogy semmiféle megoldást nem sikerült találnunk, de azt hiszem, hogy ez nem a spanyolok miatt van, talán más országok miatt. Pedig már nagyon közel álltunk a megoldáshoz. Én reméltem, hogy mindenképpen megtaláljuk a megoldást az európai utasok jogaival kapcsolatosan. Mathieu Gros azt mondta, hogy a jó, hogyha van ilyen vulkánkitörés, mert végül is ez rámutat arra, hogy mennyire sebezhetőek vagyunk Európában, és mennyire nem vagyunk felkészülve ilyen eseményekre. A spanyolok persze nem tudtak semmit tenni, de a reagálás nagyon fontos ilyen esetekben, hogy hogyan reagálunk egy vulkánkitörésre önök a biztonságra helyezték a hangsúlyt. Nem tudom, hogy a madridi találkozón miről is volt szó, mi volt előbb, a madrid találkozó vagy a vulkánkitörés? De a vulkánkitörés mindenképpen lehetővé tette számunkra az, hogy, hogy a foglalási rendszert, a vasúti foglalási rendszert ö, bevezessük, és ez egy pozitív dolog. Nagyon sokat beszéltünk Szaragozáról, én, mint koordinátor, sokat foglalkoztam a határokon átnyúló közlekedési problémákkal. Minden problémára nem sikerült megoldást találni, beszéltünk sokat a prioritásokról is, de sikerült legalább a fő irányvonalakat meghatározni a légi közlekedéssel kapcsolatos biztonság terén. Jó, hogy megvan a dokumentum az első olvasaton, mert nagyon fontosak a prevenciós intézkedések, hogy elkerüljük a baleseteket. A testszkannerekkel kapcsolatosan is volt már szó, a hajózással kapcsolatosan, a hajózási közlekedésben nagyon sokat sikerült elérni. Aztán van valami, amiről egyáltalán nem volt szó. Híromban volt egy hajózási európai konferencia. Én foglalkozom az integrált hajózási közlekedési problémákkal, és meg is hívtak a Hironi konferenciára. Ez egy nagyon érdekes konferencia volt Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen, és sok sikert kívánok önnek, elnök, köszönöm szépen. Lichtenberger az, hogy nem, nem akar szólni, jó, köszönöm szépen. Végül pedig Ayala Sander asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Megköszönöm én is miniszter úrnak azt, hogy, oly kedves volt, és többször ellátogatott ide a parlamentbe, ahogy ezt a kezdetekben megígértem és azt is köszönöm, hogy a világbajnoksághoz hasonlóan ott is a címet csapat eredményeképpen értük el. Itt is ez történt, az spanyol elnökség csapatmunkát végzett, mindenki nagyon lelkes és elkötelezett híve volt a csapatnak. A koreperben máshol is nagyon jól működött a csapat, és azt hiszem, hogy az elnökségi csapat tagjai pontosan tudták azt, hogy mennyire fontos az, hogy a parlament egy jó kapcsolatot ápoljanak. Nagyon hozzáértőek voltak, illetve az is, nyilván az is segített rajtuk, hogy demokratizáljuk a munkánkat. Danielnek kiváló Daniel kiváló munkáját én is dicsérem, Nos, azért is gratulálok a miniszter úrnak, mert az Egyesült Államokkal megkötetett megállapodás területén nagy előrelépés történt. Több éve már padhelyzetben voltunk, sok mindent sosem tudtunk lezárni. Nagyon komoly erőfeszítés eredménye az, hogy sikerült ezt, az, e- ezt a megállapodást lezárni, véglegesíteni kollégáim említették, hogy milyen fennmaradó dolgok vannak még, amiket előbb-utóbb véglegesíteni kell. Nagyon fontos az, hogy a hogy Európában megvalósítsuk az egységes égpoltot, ezt újabb dinamika szükséges ehhez. Aztán Szaragoszai konferencia, itt a bizottsággal megállapodás született, és engedjék meg, hogy a kollégáknak gratuláljak, hiszen a parlament részéről Szaragószában ők képviselték a lelkesedést, a politikai akaratot, hiszen mindenképpen előre kell vinni a vasúti közlekedés ügyét. A vulkán kitörés kapcsán is világosá vált az, hogy egyenlőbb szükség van arra, hogy ezt a területet fejleszünk, hogy alternatív hálózatot alakítsunk ki, és ebben természetesen a vasútnak lenne főszerepe. Aztán az egységes égbolt területén Madridban született egy megalapodás, a portugál-spanyol funkcionális egység írt ezt alá. A többiek sajnos, többi tagállam ilyen nagymértékben nem lépett előre. számos más megállapodási is, e, is született a tenekkel kapcsolatban. A 17-es prioritással kapcsolatban Nos, azt szeretném, hogy a spanyol elnökség a triom másik két tagjának segítsen abban, hogy érjünk el eredményt, illetve nagyon fontos az, hogy a portugál és a francia szaktárca hogyan vélekedik mindenről tehát mind, leginkább a ö, tagállamok elkötelezettségére van szükség. Sokszor emlegetjük, a, emlegetjük azt, hogy az alapok, a finanszírozás nem megfelelő, de valóban a tagállamoknak kreatívan kell ezt a problémát megoldani. Emma Bilba Álvarez is említette ezt, tehát dinamizmusra van szükség annak érdekében, hogy Európa egy megfelelően bátor és előre törő infrastruktúrális és közlekedési alappal rendelkezve. A 2020-as stratégiában rendkívül fontos szerepe van a közlekedésnek. Kallas úr a, ezzel kapcsolatos javaslatait a legutolsó pillanatban nyújtotta be, de a spanyol elnökség ezt nagyon komolyan vette. Azt kérem, hogy ön, miniszter úr, segítsen az elkövetkezendő elnökségeknek abban, hogy, hogy emlékeztesse őket erre a fontos dologra. Megköszönöm az elnökség nagyszerű munkáját. A tengeri utasjogok kérdésében ez mindenképpen nagy segítség volt. A fogyatékosak jogait nagyon nagy mértékben kiteljesítették, illetve ugyanez vonatkozik az autóbuszos közlekedésre is, ott is azt gondolom, hogy kiváló eredményt értek el. Köszönöm. Köszönöm szépen a jelszendes asszony. Most pedig visszaadom a szót a miniszter úrnak, megköszönve neki az, hogy eljött, az önök nevében is és köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt az egész elnökség alatt. Aja Zender asszony is mondta, hogy mennyire fontos volt az, hogy ennyi alkalommal eljött hozzánk. Persze a vulkánkitörés is ugye azt arra mutatott rá, hogy Európa mennyire mozgásban van, nagyon sokat tett a soros elnökség, van, ott van mindaz, amit viszont nem tudott megtenni, már csak az idő miatt sem, sőt, vagy a kollégák nem tették lehetővé az, hogy megtegyenek eh, más dolgokat is. Elnök úr, tehát köszönöm szépen, most válaszoljon a kérdésekre. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni az összes képviselőnek a kedves, dicsérő, gratuláló szavakat, ami a közlekedési munkánkat, tehát a spanyol elnökség munkáját dicsérte. Nos, nagyra értékelem ezeket a dicsérő, köszönő szavakat, és most azon kérdésekre szeretnék utalni, amelyek még függőben vannak, azon kérdésekre, amelyek Európában, illetve a tagállamokon belül ilyen felmaradó kérdéseket jelentenek. Korábban is említettem a bevezetőmben, és most is elmondom azt, hogy az Európai Parlament szerepe milyen sokat jelentett számunkra. Kitérnék az EU, Egyesült Államokkal megkötött megállapodásra, a közlekedési bizottság elnöke a koreperben dolgozó kollégák, illetve egyéb kollégák is hihetetlen jó munkát végeztek, személy szerint kiemelkedő teljesítmény nyújtottak. Köszönet nekik is. Azt próbáltuk elérni, hogy csapatban dolgozzunk, hogy mindannyiunk az, mindannyian azonosuljunk a kihívásokkal. Nos, először is kiegészíteném azt, amit korábban mondottam. A vulkánnal kezdeném. A vulkán válság kezelése megmutatta azt, hogy az Európai Uniónak milyen hiányosságai vannak, mi történik akkor, amikor számos országban egyszerre válsághelyzet alakul ki? Elmondottam első itt létemkor, hogy van egységes pénznemünk, de nincsen egységes égboltunk, és ez nagyon nyilvánvalóvá vált a vulkán kitöréskor. A vulkán kitörés első napján az Eurocontrolt, illetve a bizottsággal való e, együttműködést e, aktiváltuk, illetve kétoldalú kapcsolatokat alakítottunk ki a tagállamokkal. Nem, vesz, nem felejtettük el azt, hogy a tagállamoknak van döntési jogköre, és természetesen ezt teljes mértékben elfogadtuk. A válságkezelés tehát megmutatta azt, hogy mindenképpen a kezdeményezési lehetőséget meg kell erősíteni, annak érdekében, hogy a jövőben sokkal hatékonyabb és rugalmasabb legyen a válságkezelés, illetve, hogy a mértékben tudjuk csökkenteni. Nagyon komoly előrelépések történtek ez ügyben, nem, fogom, nem fogok erre részletesen kitérni, de fontos az, hogy az egységeség volt a lehető legnagyobb mértékben megvalósuljon. Ezt már régóta tudjuk. Amikor a közlekedési tanácsot rendkívüli körülmények között összehívtam, akkor világosra vált, hogy a különböző közlekedési minisztereknek együtt kell működni, közös döntéseket kell hozni. Tehát a különböző esetekben az vált a legnyilvánvalóbbá, hogy a hogy, a, hogy mindenképpen fel kell mérni a különböző kockázati faktorokat, hogy milyen hatással van a, a vulkán, a repülőgépek hajtóművére, stb. stb. De tudományos együttműködésre is van szükség, és mindenképpen ennek lesz a jövőre is kihatása. A vulkán kitörés egy másik témát is felszínre hozott, ez pedig az Európai Unión belüli kommunikációs hiányosságok témája. Ezek gyengessége. Ezért van szükség arra, hogy a vasúti transeurópai hálózatokat minél gyorsabban kiépítsük, megerősítsük, hogy ez alternatívát jelentsen a légiközlekedéshez képest. Több képviselő is említette azt, hogy a transzeurópai hálózatokba való beruházás más elbírálás alá tartozik. Ebben minden tagállam részt vesz, és amikor azt mondom, hogy ez ne képezze költségvetési hiány arányát, akkor gyakorlatilag azt mondom, hogy segíteni kell az európai tagállamokat abban, hogy beruházzanak a transeurópai hálózatokba. Nos, mindezzel az a célunk, hogy a beruházásokat ösztönözzük. Ezek nem olyan, nem olyan hálózatok, amelyek egy-egy tagállam érdekét szolgálják, hanem ezek transz-európai hálózatok. Nagyon fontos az is, hogy kiegészítő finanszírozási mechanizmusokról gondolkozzunk el, ez történt például Szaragoszában is. Elgondolkoztunk azon, hogy a PPP-k, a Public Private, Private Partnership-ek milyen szerepet játszhatnának ebben. A bizottság, biztos úr és a tagállamok is tudják, hogyha nem tudunk megfelelő alapokat vagy finanszírozási módokat kitalálni annak érdekében, hogy a vasúti infrastruktúrákat fejlesszük, akkor nem tudjuk megvalósítani a kitűzött célkitűzéseket. Hisz Kombilbao asszony is említette, hogy a spanyolok a 3-as és a 17-es folyosó, közlekedési folyosó tekintetében mennyire elkötelezettek. Franciaország, Portugália és Spanyolország együttműködési megállapodást írtak alá, megegyeztek abban, hogy továbbra is prioritást élvez ennek a folyosónak a felállítása. A spanyol fejlesztési minisztérium a jövőben is nagyon nagy hangsúlyt fektet majd a vasúti közlekedés fejlesztésére. Tehát nagyon fontos ez az utasszállítás, a gyors vasút, illetve a hévek, vagy elővárosi közlekedés és a, és a teherszállítás szempontjából is. Tehát nem csak a prioritást élvező transzeurópai projekteket emelném ki, hanem az egyéb témákat is. Ezzel kapcsolatban nem igazán tudnék megemelíteni semmilyen határidőt, Nos, hogy együttesen lépjenek fel a tagállamok, hát nyilván csak együttesen lehet egy ilyen tent megvalósítani. A szaragoszai konferencia nagyon pozitív volt. Busero úr, francia kolléga, azt gondolom, hogy sikeresen szólalt fel, és talán előre mozdította ezt a projektet. Egyébként még ennek decemberben folytatása lesz. Az Egyesült Államokkal megkötött légi szolgáltatásokról szóló megállapodás megköttetett, már 2007 óta napirenden van ez a, ez a téma. Még lehet rajta javítani, de egy olyan folyamatot nyitottunk meg, amelynek, amely elősegíti a liberalizációt, a különböző beruházásokat, lerövidíti mindez a távolságokat, fontos hatása lesz arra is, hogy lecsökkentsük a szennyező gázok kibocsátását, és mint említettem, a beruházásokra is ösztönző hatással lesz. Tehát egy sokkal előre mutatóbb fázisba léptünk, természetesen tovább kell folytatni a munkát, jogszabályokat kell hozni, annak érdekében, hogy kölcsönösen is lehessen liberalizálni a különböző beruházási módokat. Utaltam már Szaragoszára. Én azt mondhatom el általánosságban, hogy ez nagyon-nagyon pozitívan értékelem, de miután EU-s tagállam minisztere vagyok, így kétszeresen is pozitívnak érdek, értékelem azt, hogy hogy a finanszírozást kreatív módon fogjuk fel. a hajók tájékoztatási kötelezettségei témáját is említették. Nagyon fontos előrelépés történt. A határok nélküli tengeri közlekedést azért kell elérnünk, hogy a különböző szállítási díjakat, költségeket csökkentsük, illetve tehermentesítsük az egyéb közlekedési módokat. nem a terveknek megfelelően léptünk előre vasúti témában, ahogy ezt Grandes Pascual úr is említette, de miután trióban dolgozunk, együttműködünk majd a belgákkal, hogy az egy első vasúti csomagot felülvizsgáljuk, illetve hogy javítsuk általánosságban a közösségi vasúti közlekedést. Több képviselő is utalt arra, hogy a repülési balesetek kutatásában milyen erőlépés történt. Szerintem ez pozitívum. Sajnálom azt, hogy nem sikerült megegyezni az autóbusszal utas, utazó utasok jogai tekintetében. Remélem a belga elnökség alatt ezt meg lehet tenni. Fontosnak prioritás élvező kérdésnek tartom ezt, és úgy viszonyulok majd a belga kollégához, mint hogyha továbbra is én elnökölném a közlekedési tanácsot. Mindenképpen a lehető leghamarabb döntést kell hozni ebben a kérdésben is. Egy képviselő utalt a városi mobilitásra. A lakorúnyai konferencia következtetései mindenképpen támogatják a fenntartható városi mobilitás fejlesztését. Ezzel kapcsolatban léteznek különböző tervek, tömegközlekedés, illetve nem motorizált közlekedési módok fejlesztése. Fontos az, hogy ehhez mindenki hozzáférjen, javítani kell az áruszállítást, a különböző üzemanyagok minőségét, illetve az elektromos gépkocsik használati lehetőségét is. Ezeket persze ki kell fejleszteni. Jelenleg folyik a gondolkodási időszak, minden tagállam részt vesz ebben, és a közlekedési tanács következményeit ratifikált, következtetéseit ratifikálták. Euromatrica. Ezt is említették. Azt hiszem, hogy a spanyol elnökség teljesítette azt, amit én január 27-én vállaltam. Júniusban technikai szakmai, dönt, ö, szakmai ülést tartottunk, megvizsgáltunk ezen irányelv következményeit, Egyébként egy technológiai tanulmányt is megvitattunk ezzel kapcsolatban. A jelenlegi euró matrica irányelvet fokozatosan ki kell ért, értenek megvalósítását fokozatosan ki kell értékelni, meg kell vizsgálni azt, hogy a nehéz gépjárművek esetében ez mennyire volt hatásos. ez az irányelv a jövőben módosításra kerülhet, tehát fokozatosan frissíteni kell, és ez a belga elnökség célkütőzései közé tartozik, természetesen ebben a munkában majd Spanyolország is részt fog venni. Tisztelt képviselők! Ezen általános jellegű nézetekkel gondolatokkal lezárnám a mai mondandómat. Megköszönöm a sok dicsérő, köszönő szót, amely a munkánkat illették. Nagyon sok közös célunk van, nagyon sok olyan kihívás van, amely összeköt minket, és úgy vélem, hogy az együttes munkával, az elkötelezettséggel és a csapat szellemmel amely jellemzi ezen szakbizottság munkáját. Előre tudunk lépni, haladni tudunk, és mindig számíthatnak az én segítségemre, együttműködésemre. Köszönöm szépen! Bien. Azt javaslom, hogy térjünk át a következő napi rendi pontunkra. Ugye itt még a búcsúzkodások folynak, zaj van. No, a következő napi rendi pont a az elnök csendet kér. Tehát a polgári légi közlekedés biztonságáról az Európai Közösség és Kanada között létrejött megállapodás aláírása és megkötése ez a témánk. Tikau asszony a jelentéstevő, az előadó. Ez az első légi közlekedési megállapodás, a, amelyre vonatkozik teljes mértékben most a Lisszaboni szerződés késésben is vagyunk, a bizottság képviselőjének adom meg a szót, aztán kerül sor a parlamenti vitára. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném elmondani, hogy mi is a helyzet e megállapodással Kanadával. E, lényegében itt két megállapodásról van szó, egy repülés biztonsági e, megállapodás az egyik, amely szól a liberalizálásról, és van egy másik e, megállapodás, a szolgáltatásokról szóló nagyon fontos megállapodás, a szolgáltatások liberalizálásáról. Tehát ott van tehát az első megalapodás, ez a légközlekedés biztonságáról szóló megalapodás, amely nagyon fontos az EU és a kanadai iparágak számára, ugyanis a kereskedelmi kapcsolatainkban az aeronautika nagyon fontos szerepet játszik, egyre inkább. Mindenképpen itt arról van szó, hogy csökkentsük a különböző adminisztrációk közötti problémákat, valamint a különböző nehézségeket. Nagyon fontos tehát, hogy ez a megállapodás lehetővé tegye a különböző vállalatok számára a kereskedelmi kapcsolatok növelését. Itt több mint 50 milliárd euróról van szó, ami a légi közlekedéssel kapcsolatos kereskedelmi termékeket illeti, itt 49 milliárdot kell megemlíteni, tehát ez egy nagyon-nagyon hasznos és fontos ágazat az Európai Unió és Kanada között. Mellesleg az, tudják, hogy az Egyesült Államokkal szintén van egy ilyen megállapodás, pontosabban még nem fogadta el az európai, az amerikai parlament, de létezik már ez a megállapodás, és a légi közlekedés biztonságával kapcsolatos megállapodást Brazíliával is előkészítettük. Itt több millió eurót lehet megsporolni évente a kölcsönös elismerése a különböző rendelkezéseknek eh, fontosak, mert lehetővé teszik a karbantartás, a fenntartás területén is eh, a költségek csökkentését, a biztonság nagyon fontos eh, része ennek a megalapodásnak, ez, erre alapozni lehet, a részét képzi el megállapodásnak a pilotákkal kapcsolatos képzés, a tanúsítványok kiadása és más aspektusok a fedélzeti személyzettel kapcsolatos aspektusok. A Lisszaboni szerződés értelmében ez az, ez az első ilyen eh, megállapodás, amely aláírásra kerül, a kanadai fél már ratifikálta ezt a megállapodást, erről jelentést is tett április 13-án az Európai Bizottságnak. A különböző formalitásokat most már le kell zárni annak érdekében, hogy a leg, lehető leggyorsabban alkalmazhassuk ezt a megállapodást. Ez a, ezt a megállapodás része az átfogó légi közlekedést lefedő együttműködésnek az Európai Unió és Kanada között. Az Európai Parlament beleegyezését is kérjük még a, annak érdekében, hogy alkalmazhassák ezeket a dokumentumokat. Nem tudom, hogy vannak-e információik, vagy tisztázandó kérdéseik rendelkezésükre állok. Elnök, köszönöm szépen. Tikau asszonynak adom meg a szót, ő a jelentéstevőre témában. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a bizottság képviselőinek, mivel nem régiben találkoztunk, és tárgyaltunk a két megállapodásról, amelyek ugye külön megállapodások. Van egy általános, átfogó megállapodás a polgári légiközlekedés biztonságáról. A parlament nem sokára meg fogja kapni a bizottság szövegét, a végleges szöveget. És E-, ebben az esetben minden tagállamnak ratifikálnia kell a megállapodást. Ez egy hosszadalmasabb eljárás, ami az EU és Kanada közötti megállapodást illeti a polgári légi közlekedés biztonságával kapcsolatosan el kell mondani azt, hogy a ö, a technikai akadályok megszüntetése a kereskedelmi termékek kapcsán. Ez e, része a kereskedelmi e, politikának, éppen ezért kizárólagos hatásköre az európai közösségnek most ez, éppen ezért kellett egy megállapodást kötni a polgári légiközlekedés biztonságáról. Itt nem kell minden tagállamnak ratifikálni ezt a megállapodást, a parlamentnek beleegyezését kell adnia, el kell fogadnia ezt a megállapodást, véleményeznie kell a megállapodást a Lisszaboni szerződés értelmében idáig hat hat országnak van kétoldalú megállapodása Kanadával a polgári légiközlekedés biztonságáról. Ezek a megállapodások természetesen mind elavultak, elavultakká válnak, hogyha ez az új megállapodás az EU és Kanada között hatályba lép. De egy nagy különbség van a hat kétoldalú megállapodás és ezen új megállapodás között. Ez a különbség pedig a megvalósítási, az alkalmazási eljárásokat illeti. Ami a jelenlegi alkalmazási meg, rendelkezéseket illeti, ezek kötelezőek. Itt pedig függelékben lesznek jelen tehát jog. Mielőtt hatályba léptek a megvalósítási rendelkezések, ugye már léteztek a kétoldalú megállapodások hat országgal, most pedig jogi erőre, emel, jogi erőre emelkedtek a, a, ezek a rendelkezések, és kötelezővé válnak az új megállapodásban. Azt is el kell mondani, a, hogy az 1592-es rendelet, amelyet a 2016-os rendelet helyettesít. Ezeknek értelmében az európai közösség már harmonizálta azokat a területeket, amelyeket lefed a megállapodás. A tárgyalások 2004-ben kezdődtek, és a megállapodás kölcsönös elismerést jelent a polgári légi közlekedésben a tanúsítványok terén. Figyelembe véve természetesen a környezetvédelmi intézkedéseket is. A cél az, hogy hogy a szolgáltatások és különböző termékek, áruk cseréjét könnyítse meg. olyan áruk, termékek, amelyeket az egyik fél országában gyártanak, e, elfogadhatóvá válhassanak más országban is. Ez vonatkozik a karbantartásra és a légi közlekedésben, amelyet tehát a másik fél ellenőrzése alatt is el lehet végezni. Kanadának megvan a szándéka arra, hogy teljes mértékben eljárjon a kölcsönös elismerés folyamán. Tehát megvannak az együttműködés és a konzultációs különböző konzultációs lehetőségek, a monitoring rendszer is be kell vezetni majd. A megállapodás megkötése érdekében Kanada elemzéseket végzett a légi közlekedés terén, olyan vállalatokat elemzett, amelyek fontos szerepet játszanak a kanadai légi közlekedésben, és ha intézkedésekre lesz szükség, akkor azokat meg kell majd tenni. Azt is el kell mondani, hogy ez a megállapodást, ezt a megállapodást nagyon egyszerű eljárással meg lehet változtatni, tehát módosítani lehet mm, diplomáciai memorandum cserével. A célja megállapodásnak az is, hogy csökkentse a bürokráciát, a bürokratikus eljárásokat. Kérjük a Európai Bizottságot, hogy mindenképpen informáljon bennünket minden változásról. Ez egy nagyon ambiciózus megállapodás, nagyon generózus, nagy lelkű megállapodás, azt is lehetne mondani. nem ugyanilyenek a feltételek. Nem kaptuk meg ezeket a feltételeket az Egyesült Államoktól az Egyesült Államokkal való megállapodásban. A Brazíliával kapcsolatban szintén nem ennyire ambiciózusak a tervek, a rendelkezések a megállapodásban. Ez egy jó példa, ez az első ilyen megállapodás, amelyet a Lisszaboni szerződés hatályba lépése óta megkötünk. Várom a kollégák információit. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm szépen Tika Vasszonynak a munkáját. Ez egy technikai jellegű téma, és ez egy példamutató, példaértékű jelentés ilyen szempontból, mert a megállapodás is az. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak, az előadónak a technikai információkért is, és az általános jellegű információkért is. Nem fogok hosszasan szólni, de szeretnék csatlakozni az utolsó szavaihoz az előadónak. A szóbeli tájékoztatós tájékoztatás érdekes volt, de várjuk az írásos anyagot is, de a kapott tájékoztatás, szóbeli tájékoztatás alapján úgy tűnik, hogy ez a megállapodás példa példaként szolgálhat más hasonló megállapodásokhoz. Előző viták során már felmerült, de megragadom az alkalmat a bizottság képviselőnek jelenlétét, nem csak arról van szó, hogy megvitassunk bizonyos kérdéseket, de beleegyezésünket is kell adnunk bizonyos megállapodási kérdésekhez, hogy ezt angol nyelven átnyújtsuk az amerikai félnek, ahhoz szükséges ez, hogy egy tényleges megállapodás jöjjön létre. Ehhez persze időt kell, hogy kapjunk, hogy az írásos dokumentumok birtokában legyen módunk kérdéseket feltenni majd. Köszönöm. Most Meister úrnak adom meg a szót. Äh, Köszönöm, elnök úr, én is röviden fogok szólni. Teljesen egyetértek Mathieu Kroos szavaival. Megvan ez a megállapodás, de az Egyesült Államoknak, a partnernek is el kellene olvasni, hogy mire törekszenek az európai fél részéről a bürokráciát csökkenteni kell. Van még egy kérdés. A meghallgatása tárgyalás. Ahogy erről már szó volt, ez a motorja az légibiztonság területén történő előrelépésnek. Bizonyos normákat kell felállítani, amelyeket be is kell tartani. Ezzel tudjuk előmozdítani a polgári légiközlekedés biztonságát. Tehát én is számítok az írásos anyagra, de köszönetet mondok Tikó asszonynak, aki elkötelezettségéről tett tanúbizottságot. A következő kérdéshez megadom a szót, mondja az elnök. Néhány apróbb kérdésem volna a bizottság képviselőjéhez. A kölcsönösségről először is. A légibiztonságról szóló megállapodás keretén belül vannak-e ismert esetek arra vonatkozóan, ahol a biztonsági ellenőrzés, melyet Kanadában vagy más országokban végeztek, amely arra mutatott volna rá, azt ö, fette volna fel, hogy európai járatok, európai ellenőrzés, a biztonsági szabályok ö, hiányos végrehajtása, betartására utaltak volna. az európai repülőgépeket vizsgálatnak vetik alá, de itt a kölcsönös elismerésről van szó és számos légitársaságnak is volt gondja ezzel kapcsolatban. A megállapodás vonatkozásában kérdezem, hogy itt a safety-ről vagy a security-ről van szó, tehát biztonságról, biztonságosságról milyen vonatkozásban beszélünk. Harmadik kérdésem, a légibiztonság légiközlekedés biztonsága szempontjából fontos a pilóták pihenőideje, illetve a ö, személyzet, ö, fedélzeti személyzet pihenő idejének figyelembevétele. Ez is a biztonsági logisztikához tartozik, tehát mindkét fél számára vannak erre szabályok, de igen, eltérő szabályok és normák vannak jelenleg érvényben. Köszönöm, mondja az elnök, köszönöm Schlossenberger úrnak, és most Bartman úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Valójában két dolgot szeretnék elmondani, illetve szerettem volna, de kicsit ö, meglepett ö, Matthew Gross azon gondolata, hogy amerikai angolra kell ezt a megállapodást lefordítani, de hát az angol nyelv az egy és oszthatatlan. Nyilvánvalóan az angol angolt, a brit angolt még az amerikaiak is megértik, de ezt csak zárójelben mondom. Nos, a bizottság felé intézem szavaimat, nem annyira az előadóhoz kapcsolódnék. Örülök annak, hogy a bizottság úgy nyilatkozott, hogy az egyezmény célja, hogy a bürokratikus terheket csökkentse. Ezzel kapcsolatban nincsenek skrupulusaim, hiszen gyakorlatilag az eddigi irányelvek, egyezmények nem, hogy csökkentették volna a bürokráciát, hanem növelték azt. Kicsit szkeptikus vagyok ezügyben, nem tudom, hogy valóban megvalósul-e a bürokrácia bürokratikus terhek csökkentése. Nos, én nem csak itt dolgozom, hanem a kanadai parlamenti ö, kapcsolatok delegációjának elnöke is vagyok. Nos, ez biztonsági egyezmény is, de ö, valóban meg kell különböztetni a légügyi szolgáltatásokat a biztonságtól. Nos, Kérdésem, hogy milyen mechanizmusokat foganatosítottak annak érdekében, hogy megvalósuljon ez az egyezmény, illetve a kereskedelmi megállapodáshoz hogyan kapcsolódik mindez, ugye jelenleg folyik annak a megállapodásnak a tárgyalása. Jelenleg is egyébként itt most Brüsszelben folyik a tárgyalás, és kérdésem, hogy milyen hatással lesznek ezek az egyezmények, hogyan esetleg megnöveli, megnövekszik-e a kereskedelem volumene Kanada és az EU között, illetve az átfogó megállapodásba hogyan kapcsolódik majd. Claire úr utalt még egy dologra. Arról van szó, hogy mindezt az észak-amerikai tágabb értelmű gondolatokhoz kell kapcsolnunk, tehát az Egyesült Államokkal is szeretnénk biztonsági megalapodást elérni. Ugye közös határokról van szó, van egy közös határa Kanadának és az, USA-nak, szárazföldi, illetve légi is, nem lehet a kettőt egyetlen átfogó csomagá gyúrni. A kérdésem csupán az, hogy ez a két egyezmény hogyan kapcsolódhat gazdasági, kereskedelmi megállapodásokhoz, amiről ugye folynak a tárgyalások, illetve hogyan is gondolja az komolyan a bizottság, hogy ez valóban csökkenteni fogja a bürokratikus terheket? Köszönöm. Merci. Elnök, köszönöm Ratman úrnak szavait, tehát most a bizottságnak adjuk a szót, hogy reagáljon a kérdésekre, észrevételekre, a megállapodás példaértékű voltára, hogy hogyan tudja befolyásolni a további tárgyalás alatt lévő megállapodásokat, a biztonsági, az ellenőrzés, a karbantartás kérdésére reagáljon, a safety and security kérdésére. Nagy szerencse, hogy az első megállapodás példaértékű ennek, két szempontból is van jelentősége, modellértékű lesz, amit végre lehet majd hajtani. Köszönöm szépen. Megpróbálok válaszolni a különböző kérdésekre. Először is szeretnék köszönetet mondani Tikau asszonynak, mert ő nagyon jól elmagyarázta ezt a keretet, amelyben folytak a tárgyalások. Van ez a megállapodás a biztonságról, itt az Európai Unió kizárólagos hatáskörében tárgyaltunk erről, van egy átfogó megállapodás is ahol ugye a nemzeti ratifikálás sok szükségesek, de itt az Európai parlamentben egyezésével elindulhat ez a megállapodás. Ross és Gross képviselő és Meissner képviselő kérdéseire pozitívan tudok válaszolni. Technikai tárgyalások folynak a tanúsítványokról, a karbantartás témájáról, de nincs semmiféle nehézségünk, minden információt rendelkezésre tudunk bocsátani a kollégáim, ellátnak, ellátják önöket minden, minden információval. Lichtenberger asszony a kölcsönösségről kérdezett. Ez egy nagyon fontos kérdés, és köszönöm, hogy felvetette ezt a kérdést, hogy mi is a célja, célja ennek a megállapodásnak, pontosan a kölcsönös elismerése a különböző áruk, termékek tanúsítványának. Ez a megállapodás kölcsönösen elismeri a különböző tanúsítványokat, az eredményeket, az aeronautikai termékeket, a szolgáltatásokat, a karbantartást, a fenntartási szolgáltatásokat és termékeket. Kanadával arról egyeztünk meg, hogy kompatibilis eljár, eljárásaink lesznek a technikai követelmények szintjén, és hogyha ezeknek megfelelnek, akkor mind a két fél validálhatja a másik ö, tanúsítványaival kapcsolatos ö, eredményeit. Tehát ez egy nagyon nagy előrelépés a a bürokráciát is csökkenthetjük, és ez hasznos az iparák számára is. Ugyanis a továbbiakban nem kell majd minden termék esetében külön tanúsítványt kérni és a belegyezést kérni. Lichtenberger asszony nagyon jól rámutatott ezekre a kérdésekre nem szabad a biztonságot kockáztatni. Nagyon intenzív vita folyt a katonai hatóságokkal, a szakértőkkel, a rend, különböző szabályzatokat tanulmányoztuk, nagyon sok a kanadai szabályok szintjén, tehát közül nagyon sok hasonló szabály a kanadai és az, az Egyesült Államok beli szabályok szintjén itt nem arról van szó, hogy több, több száz szabályt kell figyelembe vennünk, de Kanada, Brazília, ugye a fő ipari gyártó, ipari termékek gyártói, éppen ezért a, mindenképpen biztosíthatom önt, hogy a biztonsági szabályok ugyanazok. Természetesen fontos a bizalom, és épp a bizalom elnyerése érdekében a megállapodás tartalmaz rendelkezést a, a felügyeletről, az ellenőrzésről is, incidensek, balesetek esetében esetére is vonatkozik. Mind a két ipar ipari fél érdeke, hogy ne legyenek problémák, nehézségek. Kanadai fél részéről semmiféle nehézség nem merült fel. Azt is el szeretném mondani, hogy a konzultációk folynak technikai szinten is, hogy a technikai problémákat is megoldhassuk, még mielőtt akármilyen vita felmerülne és mint más megállapodások terén van egy vegyes bizottság, és albizottságok, amelyek foglalkoznak a technikai részekkel, a karbantartás ellenőrzés témájával, akármilyen incidens történne, természetesen a megállapodásban rendelkezések vannak arra is, hogy hogyan lehet a helyzetet ellenőrizni és a monitorizást biztosítani. Más kérdéseket is felvetett Lichtenberger asszony, például a pilóták pihenőidejét bevettük ebbe a megállapodásba, nem, most ebben nem, de hogyha más biztonsági területen kiszélesítjük majd a kiszélesítjük ezt az egész folyamatot, akkor a jövőben számíthatunk arra, hogy ezt is bevesszük a megállapodásba. Ugye minden, ami a fedélzeti személyzete, pilótákkal foglalkozik. Ugye a biztonság, a security, tehát a security téma nincs lefedve, hanem a safety téma van lefedve ebben a megállapodásban. Most pedig szeretnék Bradburn úr kérdéseire válaszolni. Ugye azt mondta, hogy biztos, hogy csökkenteni fogja a bürokráciát ez a megállapodás? A válaszom igen. Igen, mindenképpen csökkenteni fogja a validációs folyamatokat is. Az ESA-val kapcsolatosan voltak kritikák, de már az, az a dokumentum is csökkentette a különböző bürokratikus folyamatokat. Ugye még mielőtt a repülésbiztonsági ügynökséget létrehoztuk volna, 27 különböző biztonsági szabály létezett. Na most ezt is csökkenteni kellett. Az ügynökség léte is csökkentette a bürokráciát és a költségeket. Az európai ipari ágazatokban ugye kis vállalatok is működnek, és voltak nehézségeik. Most van egy egységes rendszerünk, a polgári légiközlekedés biztonságának megvannak a szabályai. De ami Kanadát illeti, itt még inkább csökkenthetjük a bürokráciát, mert a kanadai termékeket nem kell még egyszer validáltatni. És tudjuk, hogy az export volumen és az adatok nagyon fontosak a mindkét fél számára. Hogyan, mi az interfész a megállapodások és a, a gazdasági kereskedelmi tárgyalások között, amelyekre eh, Bradburn úr is eh, utalt. Figyelembe kell mindezt persze venni, de eh, mindez része az együttműködésnek. A, vannak a közlekedés szintjén tárgyalásaink, vannak ágazati tárgyalások a Lisszaboni szerződés értelmében a VTO-nak nem része ez az egész tárgyalási folyamat, azonban egy nagyon jelentős kereskedelmi kapocs az egyes, a Kanada és az európai közösség között. De Kanada nagyon nagy repülőgépgyártó ország, éppen ezért minden csúcs találkozón is kitérünk ezekre a témákra. Ugye itt nagyon jelentős a gazdasági kihatása a közle- légi közlekedésre mind ennek a folyamatnak. Nagyon nagy a kihívás ezen a területen is. Ez az ágazati megállapodás átfogó jellegű, de ami a jogi kereteket illeti, külön tárgyalásokra volt szükség. De egy kapocs van itt. Ez pedig az, hogy sikerül-e a beruházások felé nyitni. Tehát, hogyha teljes mértékben liberalizáljuk a légiközlekedést, nem teljesen liberalizált ez még ugye, csak néhány ország liberalizálta ezt az ágazatot, de akkor természetesen része lesz ez a közlekedési és gazdasági kereskedelmi megállapodásoknak. Tehát ez az első megállapodás, amelyről tárgyaltunk. A, az Európai Parlament beleegyezése is szükséges és természetesen minden részletkérdésre szükség, részletkérdést szükséges megoldani még. Jó híreink vannak, a szenátus tárgyalja a megállapodást, de pozitív lehet a kihatása ennek a megállapodásnak a kanadia, kanadaiakkal fejlődtek a kapcsolataink az Egyesült Államokra vonatkoztatva is. Tudjuk, hogy mik a problémák. Reméljük, hogy ott is előre haladás lesz. Bradborn úrnak igaza volt, a transatlanti piac egy egységes piac, az Egyesült Államok Kanadával globális kapcsolatokra van szükség még ezt nem értük el, tovább kell mennünk. A braziliai, Brazíliával kötendő megold, megállapodás szintén nagyon fontos lesz, és ez is elsőbséget élvez jelenleg. Köszönöm szépen. Ticau asszonynak adja meg az elnök a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenkinek szeretnék köszönet mondani, aki felszólalt a mai ülésen. Megköszönöm a bizottság képviselőjének válaszait. Az egyezmény, a megállapodás hatodik cikke a különböző véd záradékokat említi. Olyan lehetőségekről szól ez, amikor gondok merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy milyen ö, testületek, milyen ö, tanúsítványokat adnak. Annak a, az az értelme ennek a cikknek, hogy ö, ilyen esetekben megfelelő intézkedéseket lehessen tenni. A négyes cikk egészen világosan meghatározza ennek az egyezménynek a hatáját. Ez az egyezmény a polgári hatóságok és polgári navigáció ellenőrzésére vonatkozik, illetve a, javít, a különböző környezetvédelmi karbantartási munkálatokról, illetve bizonyítványokról szól, illetve az együttműködésről. Mindezt polgári repülésre vonatkozó közös szabályok keretében kell vizsgálni. Azon záradékokra gondolok most, amelyeket Lichtenberg Gaston is említett, ezt is, tehát ezek összefüggésében is kell vizsgálni. Megköszönöm a ö, önök hozzászólásait, és a jövőben a ö, egyéb gondolatokat is ö, szívesen veszem majd. Szeptember harmadikán fogunk erről legközelebb beszélni aztán 23-án, szeptember 23-án itt a szakbizottságban lesz erről eszmecsere. Október 5-e lesz a módosítások benyújtásának határideje. A jelentést október 26-án szavazzunk majd meg, akkor szavazunk róla itt a szakbizottságban, és valószínűleg novemberben, mondjuk november 22-én fogunk erről szavazni a plenárison. Remélem be tudjuk majd tartani ezt a menetrendet, és az én szándékomban az áll, hogy a lehető leggyorsabban ezt a témát lezárjuk. Köszönöm Tika asszonynak. Remélem sikerült feljegyezni a különböző határidőket, a 27-i dátumot, szeptember 27-e, illetve a módosítók október 5-i határidejét a délelőtti utolsó napirendi ponthoz érkeztünk el. Mint önök is bizonyára tudják, a transeurópai hálózatok egy több éves tervbe, 2007-2013-as több éves tervbe illeszkednek bele. Ez minden közlekedési hálózatra kiterjed. Ma a légtér funkcionális kihasználásáról fogunk eszmét cserélni. Az egységes európai légtérről, illetve az ATM rendszerről. Az ezen a területen hozott reformokat, a funkcionális, elhíresült funkcionális blokkokról lesz szó, komitológiai eljárás értelmében a Lisszaboni szerződésnek megfelelően a bizottság eljött hozzánk, hogy ismertesse, hogy milyen jelölések történtek. 2010-ben 20 millió eurás, eurós kiírásról van szó, közbeszerzési pályázatról. Erről fog beszélni a bizottság, eh, elmondja, hogy milyen eredmények születtek ezen a téren, és feltehetőleg önökinek is lesz ehhez hozzá szólni valójuk megjegyzésük. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm képviselő urak, hogy e, e, lehetőséget kaptam a pályázati kiírások ismertetésére. Function Espes Blocks a több éves terv keretében történt, ez a 2010-es évre tervezettek jegyében kiírásra, költségvetési szempontból az volt előreirányozva, hogy a bizottság az Európai Parlamentnek ismerteti a pályázati kiírás eredményét, illetve a tervezett válogatásról számol be a bizottság, még mielőtt ezeket a tagállamok elé terjeszteni és betekintést ad. Az első pályázati felhívás 2010-ben lezajlott. A szakbizottság a tagállamok képviselői előtt 15-én ismertetjük. Három pályázat érkezett be, több éves programról van szó, ennek ATM komponensről ejtünk ma szót, de a közútra, tengeri, illetve folyami hajózásra vonatkozó komponens is terben van. A nyár elteltével ismertetjük, illetve kerül ez megtárgyalásra. A határidő ugyanis augusztus 30-a volt, tehát ősszel majd visszatérünk ezzel a kérdéssel, illetve a pályázati eredményekkel az ősz során a parlamenthez. Az éves programra is kitérnék. Az idén különböző aspektusok kerülnek lefedésre a, a munkatervből, amelyet ez a szakbizottság is vizsgált, illetve az Európai Parlament jóváhagyott részben a partneri kapcsolatok, a PPP partner kapcsolatok elősegítésére vonatkoztak, illetve olyan közérdekű projektek támogatásáról van szó, ami ezen a területen számításba jöhet, elősegítendő innovatív intézkedéseket, amelyek az európai közlekedési rendszerek integrációját segíteni elő, intermodális platformok létrehozásának érdekében, illetve ennél innovatívabb intézkedések kialakítására. Ez is folyamatban van, tehát a pályázati kírás. Augusztus 30-áig kell benyújtani a terveket, és ősszel kerül sor az értékelésre. A többéves terv két másik vetületével együtt november végéig kerül lezárásra ez a forduló. Az Airspace Blocks vonatkozásában már áprilisban benyújtásra kerültek a pályázatok, hiszen érettebb volt a döntésre az egységes európai légtér kérdése, úgyhogy azt a döntést hoztuk, hogy ezt a pályázati kiírást külön kezeljük a többiektől. Az értékelésre májusban, júniusban került sor, és most kész vagyunk az eredményeket ismertetni. A bizottság tagjai úgy gondolom, megismerték az értékelési eljárás részleteit, külső szakértők, az Európai Bizottság által kiválasztott külső szakértők értékelték, aztán egy panel foglalkozott a pályázatokkal, a válogatásról szóló döntés előkészítéseként. Tíz pályázat volt, 6-35 millió eurós pályázatról van szó. Messze menően, ahogy ezt lenni szokott, túléptük a tervezett költségvetést. A hatból kettőt nem tudtunk elfogadni, négy 30 millióra vonatkozott, ezeket újra megvizsgálta a panel, és megvizsgálta, hogy a célkitűzéseknek, a kritériumoknak megfelelte 2011-2012-es aktivitásokhoz kapcsolódik ez. Így sikerült 20 millió euróra leszorítani a pénzügyi keretet. Végül is négy döntés született a finanszírozásról, és ennek célja, hogy elősegítsük a Functional Airspace Blocks-ok kialakítását, fejlesztését, 13 millió euró a legjelentősebb, a Fab UK Islandnak 1 millió eurót ítéltünk meg, a North European Functional, a NEFAB néven ismertnek a következő kiválasztott, és az utolsó 1,4 millió értékben kapott támogatást. Az önök jóváhagyása ra terjesztjük elő, tehát ez 20,4 millió eurót tesz ki összesen, egy picit túllépjük a tervezett keretet, 115 ezer euró az éves keret, tehát költségvetési gond nem merül fel ezekkel a pályázatokkal kapcsolatban a tagállamokkal is megtárgyaljuk a kiválasztott projektumokat, és reméljük, hogy jóváhagyásra kerülnek a tentei csütörtöki pénzügyi bizottsági ülésen is, és ezért szeptembertől beindulhatnak ezek a projektumok. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Megadom a szót a teremben ülő képviselőknek. Gross úr az első. Köszönetet szeretnék mondani a bizottságnak a tájékoztatásért. Az első projektummal kapcsolatban mi is a helyzet a válogatási szempontok, a szelekciós kritériumok kérdésében? Azt a tájékoztatást kaptuk, illetve máshonnan is tájékozódtunk erről, de hiányzik még nekem, hogy bizonyos részleteket megismerhessünk a pénzügyi keretről. Az, amit ön elmondott, az meghatározó a szelekció szempontjából, de mégis mi volt a célja a válogatásnak, és mely projektum célokat hagytak jóvá. Az írásos anyagban nem látok erre vonatkozó információt. A a pályázati kiírás kontextusáról van szó az anyagban, de a tartalomról hiányoznak még információs elemek. Szeretnénk talán ezzel kapcsolatban többet hallani, hiszen ez egy alapvető információ lenne. Köszönöm Gross úrnak. Alkadraui úrnak adom meg a szót. Eh, Ugyanebben a szellemben én is több részletet szeretnék megismerni a bizottság képviselőjétől a különböző kiválasztott projektumokra vonatkozóan támogatásra alkalmasnak ítélt projektumok kapcsolatban, hogy mihez is fognak kezdeni a kapott pénzeszközökkel. Ez egy általános megjegyzés. Második kérdésem. A múlt korábban milyen összegeket ítéltek meg különböző blokkok, tehát légügyi blokkok vagy légtérblokkok vonatkozásában? Van-e már precedens? Előfordult-e már ilyen támogatás? Milyen eszközök segítik elő a blokkok funkcionális fejlesztését? Harmadik kérdésem, ez is általános természetű. Megállapítom, hogy van eh, Közép-Európára vonatkozó eh, funkcionális blokk, légtérblokk, ez a FAB jelentős eh, pénzügyi támogatást kap. Ez azt jelenti, hogy ez előbbre jár, fejlettebb ez a FAB. És mi történik a többi blokkal ebben az összefüggésben? Mi az összefüggés a különböző fábok fejlődési ütemében, és hogy ez a fejlődés megfelele az előzetesen elképzelt terveknek. Köszönöm, hogy az elnök. Megadom a szót a következő kérdésre. Köszönöm szépen. Elnök úr, szeretnék én is köszönetet mondani, hogy foglalkoznak ezzel a témával, mert nagyon érdekes. Én is egyetértek a két előttem felszólaló által vett feltett kérdésekkel. Jó lenne tudni, hogy hol is tartunk jelenleg a funkcionális légtérblokkokkal. 2012 volt a határidő, ezt lehetett tartani. Hogyha megnézzük a helyzetet, akkor fel kell tenni a kérdés, hogy ki az, aki fejlődik, ki az, aki nem. Ha esetleg adna erről egy általános áttekintést, hogy hol, hol vannak problémák, mellesleg lenne kommentárom is. Azt látjuk, hogy nagyon sok jó ötlet van a közlekedés területén, viszont nincs elég pénz. És nagyon szigorúnak kell lenni, hogy a, ugye a 20 millióig le tudjunk menni. És ez is azt mutatja, hogy amikor a ö, pénzügyi tervről beszélünk, akkor látjuk azt, hogy e, egyre több a komoly projekt, viszont kevés a pénz. Köszönöm szépen, Jensen asszony, Lichtenberger asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Nekem is homályos még néhány pont a dokumentum olvastán. Nem értem az egyes esetekben, mire is fogják felhasználni a kapott pénzt. Az első pontnál úgy tűnik, hogy ez a pályázat kapta a legjelentősebb összeget, de nem látom, hogy mi is történik majd ezzel a pénzzel. Milyen előrelépés valósul meg a mai helyzethez képest? a hármas csomaggal kapcsolatban az észak-európai blokkra vonatkozó kérdés. Tehát az áll az anyagban, hogy ö, angol nyelven szerepel, hogy ö, mire is kerül felhasználásra, de szeretnék erről részletesebb magyarázatot kapni. A közép-európai blokk eléggé bonyolult kérdés, ezt alátámasztom. Talán nehéz is megtalálni a jó megoldást. Szlovákia miért képezi ennek a részét? Jó lenne tudni ennek indokait. Ránézek a térképre, és azt látom, hogy ebben a fabban eléggé furcsa, hogy ott van az a kis beékelődés, enklávé, amit Szlovákia képez. Érdekes lesz, hogyan alakul majd, hogyan valósul majd meg ez a projektum a felelősségi forgatókönyvről is szó esik. Szeretném tudni, ez pontosan mit akar. Azt hallottam, egyfajta megerősített együttműködésről van szó a már meglévő létező struktúrák között, de miért kellene ehhez milliókat megítélni? Ez nem eléggé meggyőző számomra. Szeretnék erre kiegészítő magyarázatot kapni. Összegészében azért azt állapítom meg, hogy nagyon lassú az előrelépés, és egyfajta ultimátumra volna szükség, és azt mondani, hogy mondják ki, hogy mi az, amit nem akarnak megvalósítani, és vállalják érte a felelősséget. Már évek óta tárgyaljuk ezeket a kérdéseket, nincsenek kézzelfogható eredmények, előrelépés, mindenki a legjobb szeretne lenni, a fabon belül, de nem tudjuk, hogy mi is a helyzet. Valójában beszéljünk-e végre nyílt, nyíltan ezekről a kérdésekről? a székhelyét a légtérellenőrzésnek nem fogadják el az egyes szomszédok, hogy melyik legyen, akkor mi is a teendő ebben a helyzetben? közös kezelés, közös irányítás lenne a megoldás, de nem megyek most bele a további részletekbe. Ez a kérdés sokkal inkább nemzeti jellegű, mint más. És ez nagyon kínos ez az egész. Még annál is kínosabb tervezzük, hogy nagyon jelentősen javuljon a helyzet, de semmi konkrétumot nem látunk az évek során megvalósulni. Milyen légtérben van katonai blokkolás. Köszönöm, Liszen asszony. Most Foster asszonyi a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, meg köszönöm a bizottságnak is, hogy eljött hozzánk és előadást tartott, illetve hogy eszmecserére kerül sor ezen fontos témával kapcsolatban. Néhány hónappal ezelőtt Patrick Click kitűnő bemutatót tartott a szakbizottságnak, sok mindent megértettünk ebből. Azt hiszem, hogy általános frusztrációról beszélhetünk, a legtöbb képviselő részéről. Én is úgy vélem, hogy túlságosan sok ideje húzza ezt a dolgot a bizottság, az egységes égboltot, stb. stb. Azt nem, abból nem igazán nyertük betekintést, hogy az iparnak mi a szerepe ebben a folyamatban. Néhány kérdésem lenne. A Lichtenberg az, hogy által említett kérdésben, hogy pontosan mi, mire ö, fordítódik, ugye miért ítélnek meg összegeket, de kérdés az, hogy ö, ki, kérdés az, hogy milyen alapon ö, adna, ítélnek meg összegeket. A jelenlegi a jelenlegi módszert nem tudjuk elfogadni. Vannak olyan fab terek, térségek, amelyek komolyan munkálkodnak, és a spanyol elnökségre is egyeztettünk abban, hogy ugye nekik a leg, egyik legfontosabb problémájuk vagy prioritásuk a, a vulkán kitörés volt, illetve hogy hogy megpróbálják a légiközlekedés hatékonyságát javítani, hogy ö, ne forduljanak elő túlterhelések. Nos, néhány évvel ezelőtt függetlenül attól, hogy az EU nak milyen közismert finanszírozási eszközei vannak. Nos, akkor kezdtük el a közös technológiai intézményeket, és az egyiket Clean Sky-nak neveztük el. Nagyszerű megegyezés született akkor a bizottság és a magánszféra között, tehát az ipar is képviseltette magát, de olyan hihetetlen bürokrációt tapasztaltunk az EU részéről, hogy rettenetesen lelassította ez a dolgokat. Itt néztük a tenek finanszírozását is korábban, és a 013-as például megértem, nézzük a lengyel ügynökség helyzetét, hiszen Lengyelország viszonylag új tagállam, és nagy ország is. Nem túl biztató azt látni, hogy nem olyan gyorsan haladnak előre ebben, mint máskor. Itt a nem megfelelő érettség szerepel. De nézzük meg Olaszországot. Nem akarok újabb utogatni, semmi extra érvem nincsen, de hát ilyen fázisban Elnézést, hogy csörög a telefonom. De hát ebben a fázisban egy olyan fejlett ország, mint Olaszország, miért van a lista végén? Nagyon rossz a helyzet az a légellenőrzésre. Na, Olaszország kitűnő repülőgépeket épít, de ha megnézzük a Blue Vedet, el kell mondjam azt, hogy rettentően kiábránító a helyzet, Olaszország már régóta tagja az EU-nak. Olaszország szintén nagyon nagy ország, úgy tűnik, hogy nem megfelelően végzik el a feladatukat. Még egy dolog. A finanszírozás többi részét tekintve, ha megnézzük a, a tízest, akkor egészen jól le van bontva a dolog. Nos, mi lesz a fennmaradt részekkel? Az ipar származik ez, vagy a tagállamoktól? Ugye az Egyesült Királyságban például öm, privát légiszolgáltatások léteznek, máskor, más tagállamokban azonban nem ez a helyzet, sokszor ez tagállami feladat. Kérdésem az, hogy ezt a kérdést össze fog tudná foglalni. Köszönöm. Merci. Köszönöm szépen. Foster asszonynak Ayala Sender asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Paké úrnak expozéjáért. Néhány kérdésem nekem is lenne. A nyolc blokk alapján azt, illetve úgy látszik, hogy, hogy 8 blogból csak 7 jutott be javaslatot, vagy 7 pályázat. Kérdésem, hogy mi a helyzet a, a spanyol-portugál blokkal, illetve a Dunamenti térséggel, aztán a 6-ból 4 maradt meg. Mi a helyzet Olaszországgal, illetve Lengyelországgal? gyakorlatilag itt egy tagállamra korlátozott a választási lehetőség. Aztán számadatokkal kapcsolatban. Van itt egy nagyon meglepő dolog, lehet, hogy ezt meg lehet magyarázni. Az első projektben, ez ugye az oroszlán részt kapta, os finanszírozás volt az eredeti terv, aztán végül 50%-ot kapott, Nos, úgy látom, hogy a projektben számos olyan dolog van, amit az értékelés során megváltoztattak, méghozzá alaposan. Például egy tanulmányt átcsoportosítottak, vagy megváltoztattak, és itt a Works címszó szerepel, nem tudom, hogy ez milyen munka, vagy milyen műveletet jelent. Lehet, hogy egyfajta összetett vegyes dologról van szó, tehát lehet, hogy itt tényleges munka és tanulmány keveredik, nem tudom. Aztán vannak olyan projektek, amelyek 2012-n messze túlmutatnak. Vajon a finanszírozás szempontjából ezt hogyan kezelték a finanszírozás egy részétől, megfosztották őket, avagy mi a helyzet? Aztán Szlovákia. Szlovákia úgy döntött, hogy nem pályázik, de milyen magyarázata vannak, van ennek, vagy milyen következményei? Kérdésem az is, hogy a különböző funkcionális légtérblokkokkal kapcsolatos eredményeket mikor lehet majd észlelni. Köszönöm szépen. A jelenszendő szemben Kassin. Köszönöm szépen. Elnök úr, először is gratulálok a bizottságnak a tenderért is. Azt hiszem, hogy ez egy jó alkalom azon országok számára, amelyek részét képzik a funkcionális légtérblokkoknak, hogy integrálódjanak <clears throat> ezekbe a blokkokba. Az én konkrét kérdésem a balkáni országokra vonatkozik tehát a volt Jugoszlávia keleti részére vonatkozólag Szerbia, Montenegro, Koszovó és Macedónia, ezek azok az országok, amelyek nem egyik funkcionális légtérblokknak sem részeik. Minden alkalommal, amikor Szerbiába megyek, amikor Belgrádba megyek, találkozom egy, a szerb kormány egy konzultációs csoportjával, amely harmonizálni próbálja a e, szabályzó rendszereket a légi e, közlekedésben, a légirányításban. Nem tudom, hogy vannak-e már fejlemények, van-e valami eredmény, e, hogy nekik saját légtérblokjuk lesz, vagy mi a helyzet jelenleg? Vagy, vagy a közép-európai vagy a Dunai blokknak, blokkba fognak integrálódni. A második kérdésem funkcionális. Nagy örömmel látom, hogy két légtérblokk az afrikai kontinensről vannak, tehát Egyiptom és Tunézia, ezek a mediterrán kék blokkhoz tartozó országok, de amikor Portugáliáról és Spanyolországról beszélünk, akkor azt látjuk, hogy szintén ebben a blogban vannak. Valamint úgy tűnik, hogy Marokkó semmi, semmilyen bloghoz nem tartozik. tartozik. Esetleg Marokkora is ki lehetne terjeszteni ezt a blokkot, mert ugye nagyon sok turista megy, és nagy a lég, légi forgalma. Végül szeretnék emlékeztetni arra, hogy Törökország jelölt, tagjelölt ország, és a mediterrán blogba Törökországot is belevennék. Ezzel kapcsolatosan nincs semmi probléma, ez is hozzájárulna a légi biztonsághoz. Tehát gondolkodnak-e arról, hogy más országokat is bevesznek a különböző blokkokba, és, és például tagjelölt országok bekerülhetnek-e. Köszönöm. Köszönöm szépen, Rosszbak asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Ott szeretném folytatni, ahol Kasim úr abba hagyta. Én úgy vagyok ebben a bizottságban, és talán tudatlan vagyok, és a tudatlanságom tesz teszi fel bennem ezeket a kérdéseket. Ahogy Kasszim úr is mondta, minden blokkhoz tartozó országok nem tagjai az Európai Uniónak, vagy nem tagjelölt országok. Például Grönland, ugye az északi blokkból kivonult, és Grönland nem akar akkor se tagja lenni a, ennek a blokknak, hogyha még akkor sem, hogyha Dániához tartozik. A finanszírozás területén a tagállamok fele legalább ugye nem tagja az uniónak, de tagjai a blokkoknak, tehát ilyen Izland, Norvégia, Grönland és így tovább, de lehet, hogy egyszerűen nincsenek megfelelő ismereteim, tudatlan vagyok, tehát, vagy nincs elég információm, tehát szeretném tudni, hogy milyen kritériumokat vettek alapul a választásoknál. Elnök, köszönöm szépen, Tikau asszony! Köszönöm szépen, elnök úr. Először is, hogyha megnézzük a százalék arányt a TNT költségvetésből, látjuk azt, hogy itt 15 százalékról van szó. Különböző tanulmányok léteznek, ezek a tanulmányok meg fogják határo- tanulmányban meghatározzák a jövőbeni funkcionális légtérblokkokat. De nem igazán látom még, hogy milyen irányelveket kellene felvázolni, és hogyan lehet meghatározni a funkcionális légtérblokkokat. Voltam az Eurókontrollnál, ott is feltettük ugyanezt a kérdést, és ők azt mondták, hogy 2010 közepére az irány eh, mutatókat, irányelveket ki fogják dolgozni, de még mindig nem eh, látom őket. Tehát szeretném tudni, hogy milyen kritériumok alapján fogják meghatározni a funkcionális légtérblokkokat, és hogyan fogják biztosítani a eh, finanszírozási eszközöket, hogyha nem léteznek még az irányelve, ami a Dunai légtérblokkot illeti a 2000 tervben benne volt a Dunai légtérblokk, és szeretnénk tudni, hogy most mi a helyzet, mi, és mi a, mik az eredményei a különböző tanulmányoknak, hogyha már azokat elvégezték, és akkor itt le is állnék. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Tikau asszony, Meissner asszony. Igen, köszönöm, elnök úr. Rövid leszek. Én is szeretném tudni, hogy Szlovákia miért vonult ki a funkcionális légtérből, és minden ország miért nincs benne. Hogyha európai légtérről beszélünk, akkor minden országnak minden tagországnak és más országoknak is benne kellene lenni ebben a rendszerben. Valamint szeretném tudni, hogy a, elemezték-e a, a problémákat, vagy a gyenge pontokat. Nagyon jó tudni azt, hogy mi az, ami nem működik, hol lehet javítani a helyzeten. Tehát, hogyha a Paké úr ezzel kapcsolatosan mondaná néhány dolgot, elnök, köszönöm szépen. Gros úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Most, amivel a vita fele erősödött, hát habozok feltenni néhány kérdést A bizottság válaszát várom azzal kapcsolatosan, hogy mi a stratégiai, politikai és katonai ö, kihatása ennek a rendszernek, és hogyan lehet megvalósítani bizonyos rendelkezéseket, hogyan tudják koordinálni a munkát elnök, most pedig Pakiónak adnám vissza a szót. De ha megengedik, akkor jó magam is szeretnék egy megjegyzést tenni. Ugyanis a vita felerősödött, és egy technikai jellegű vitává vált. Az egységes európai égboltot látják, Természetesen vannak technikai és történelmi megfontolások is ebben a légtérblokk felosztásban, a, ami az eljárásokat illeti, a pályázatokat, az egységes égbolttal kapcsolatosan. Azt látjuk, hogy voltak ellentmondásos folyamatok, de a jelenlegi helyzet, a jelenlegi eljárások még elég messze vannak az egységes európai égboltól, még akkor is, hogyha a vulkánkitörés az elég, tehát sokan pozitívan értékelték. Pátké úrnak 13 perce maradt, hogy válaszoljon a kérdésekre. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, köszönöm a kérdéseiket. A kérdések arra is rámutatnak, hogy mennyire érdeklődnek a képviselők a téma iránt, az egész folyamat iránt, amely valamikor el fog majd vezetni bennünket az egységes európai égbolthoz. Ennek fontos része a funkcionális légtérblokk témája ami a szelekciós kritériumokat illeti, amelyről szó volt már, tehát ezek még csak korlátozott részei ennek az egész folyamatnak az RTRT program részét képzik, és folyamatosan foglalkozunk a funkcionális légtérblokkokkal. Itt egy olyan gyakorlatról van szó, amelyet úgy neveznek, hogy bottom-up. 2008-ban kezdődött, aztán most 2010-ben az érintett tagállamok javaslatokat készítettek elő. A javaslatok tartalma a lehető legkülönbözőbb, néha egész egyszerűen csak hatástanulmányról van szó, vagy volt mm, koordinációs munka is aztán a beruházásokkal kapcsolatosan is vannak javaslatok, hogy hogyan lehet a, a funkcionális légterblokkokat megvalósítani. Négy finanszírozási döntésről lehet beszélni ma. Itt nem közvetlenül kapcsolódnak az egységes európai szék égbolthoz. A cél ugye az az lenne, hogy 2012 végéig zárjuk le ezt a munkát, és az RTRT finanszírozása pedig elősegíti ezt az egész folyamatot. Válaszolnék néhány kérdésre, hogy miért fednek le bizonyos légtérblokkokat, másokat miért nem, mi az, amit finanszíroznak, mi az, amit nem. Milyen munkát indítottunk el az év elején, és természetesen a megkapott javaslatok tartalmát figyelembe véve is változhatnak például a pénzösszegek. 2008-ban finanszíroztunk bizonyos folyamatokat. 2009-ben indult aztán meg a folyamat, tehát öt légtérblokkot fin- finanszíroztunk, a két millió euróval a közép-európait, a Medet Olaszországban, aztán 2,8 millióról van itt szó. Még folyamatban van ez az egész munka aztán a North European Service Concert 800 euróval, aztán a Duna FAB, a Duna légtérblokkot is finanszíroztuk, valamint a, egy hatástanulmányt 20 millió euróval kapcsolatban a balti légtére vonatkozólag. Tehát ezek azok a projektek, amelyek 2009-ben indultak, és ha jól tudom, akkor még mind folyamatban vannak ma is. A bevezetés, bevezetőm után most rátérnék a különböző felszólalókra, a kérdésekre. Gross úr a kritériumokról kérdezett, tehát a munkaprogramunkban benne voltak a kritériumok, de lehet, hogy a brosúrában is meg kellett volna jelentetni ezeket, tehát a ö, ö, most, ha megengedik, akkor angolra térek át, mert ö, angol a fordítás, tehát ö, a javaslatoknak meg kellett felelniük a FAB követelményeknek, a projekteknek 2012-ig be kell fejeződniük, ez is egy kritérium volt. 2012 a határidő, természetesen ez nem jelenti azt, hogy más projekteket nem vettünk alapul és figyelembe, aztán szükség volt arra is, hogy a különböző tevékenységeket azonnal indíthassák a projekt értelmében. Aztán kap, voltak olyan kritériumok is, amelyek hagyományosak, a a lég, légi közlekedés hatékonyságának bizonyos százalékát is figyelembe vettük, aztán a minőséget, a javaslat minőségét, formális minőségét is figyelembe vettük, a menedzsment struktúrát, és pénzügyi szempontból az is fontos volt, hogy mennyire a menedzsment mennyire tudja megvalósítani, mennyire erőteljes, hogy megvalósítsa az adott projektet. Majd a tagoknak írásban is megadjuk ezeket az információkat. Ugye Gross úr kérdezett a javaslatok tartalmáról is. A brosúrában nagyon sok javaslat részletezve van, de figyelembe veszem Gross úr kérdését és kérését a kritériumokkal kapcsolatosan, az értékeléssel kapcsolatosan, mert mindenképpen fontos a, ez a projektek megvalósítása szempontjából. Hogyha, tehát nem akarom most, nem akarok a részletekbe belemenni, de még beszélni kell a belső, a javaslatok belső értékeléséről is. E, ezzel kapcsolatosan is lesz egy eh, dokumentum, a különböző tevékenységet, eh, tevékenységeket kell eh, értékelni, és az összes információkat rendelkezésre bocsátottuk már előző alkalma, alkalmakkal is, alkalmakkor is, és a továbbiakban is minden részletes információt meg fognak kapni. Tehát itt öt javaslatról volt, volt szó. 2008-ban 20 milliót költöttünk e-, el. Igen, 2008-ban. Nem, nem, nem, bocsánat. Nem, 10 millió volt 2008-ban elnézést kérek, és most pedig 20 millió áll rendelkezésre. Tehát akkor így összességben ez, ez 30 millió. Aztán a a kötelezettségvállalások és, és a, a nyújtott összegek közötti ráta, nincs semmiféle ö, ilyen ö, eredmény vagy elemzés. A 2010-es finanszírozás is rendelkezésre áll, majd egy poszt értékelésre kerül sor. Nem elemeztük ezt az egész folyamatot előzetesen. A 2012-es határidő tartják el, Jensen asszony ezt kérdezte, a kollégáimmal beszéltem már, azt hiszem, hogy tehát a tartható a Eurocontrol irány mutatásai majd most már nyáron rendelkezésre állnak, tehát azt mondtuk, hogy 2010 közepe legyen ez az időpont, és azt is látjuk, hogy még semmiféle olyan indikáció nem volt, hogy, hogy, egy, hogy, hogy lenne olyan légtérblokk, amely nem tudja megvalósítani a projektet 2012-ig. Azt hiszem, hogyha akármilyen más kérdéseik vannak, a bizottság írásban is rendelkezésre áll, és hajlandó válaszolni. Ugye van egy FAB koordinátor is, aki foglalkozik ezzel a témával, és a finanszírozási problémákkal is. Úgyhogy az ő munkája is nagy segítség lesz még az elkövetkezendő három és fél évben. Hogyha az információkat vesszük, akkor ugye Szlovákia, az is kérdés volt, hogy Szlovákia miért nincs benne ebben a folyamatban, miért úgy döntött, hogy nem vesz részt ebben a döntésben, amelyet ugye finanszírozták, hát nem tudom, ez Szlovákia döntése, ami a katonai kérdést illeti, nem tudom, tehát nem, nem válaszolok erre, mert nem tudom. Aztán, ami a szolgáltatókat illeti, ezeket a projekteket a szolgáltatókkal, az iparágakkal együtt valósítják meg a tagállamok és hogyha működőképes lesz teljes mértékben ez a rendszer, akkor az iparágak nagyon fontos szerepet játszanak. A Blue Med kérdésre válaszolva, itt is elindult a folyamat, Ajela asszony kérd, arról kérdezett, hogy bizonyos fabok miért nem pályáztak, például a portugál és a spanyolok miért nem pályáztak finanszírozásra, nem tudom, egész egyszerűen nem tudom. Lehet, hogy meg tudják pénzügyi eszközök nélkül is, mármint uniós összegek nélkül is oldani a problémáikat, és le tudják ezt a projektet vezényelni de ha megnézzük a 2008-as finanszírozást és a mai finanszírozást, akkor azt látjuk, hogy nagy a lefedettség, ami a ö, százalék, finanszírozási százalékokat illeti. Itt természetesen ö, a, a tanulmányokról is szó volt, több tanulmány született, és ez magyarázza az elköltött összegeket a tanulmányokra, támogattunk bizonyos tevékenységeket, 42%-os volt az eredeti ötletünk, és aztán lett ez végül kevesebb. Aztán, ami az a fabok integrációs dinamikáját illeti a balkáni országokkal kapcsolatosan. Ugye itt Szerbia, Montenegro, Macedónia, Koszovó, tehát nem jogosultak a TNT-re, de a jövőben részt vehetnek a rendszerben Bosznia-Hercegovina sem jogosult, viszont részei a funkcionális légtérblokknak. A TNT finanszírozás csak a 27 tagállamra vonatkozhat. Ugye Marokkó és, Törki, és Törökország miért nincsenek benne a rendszerben, ugye ez is kérdés volt. Azt hiszem, hogy elképzelhető, hogy részt vegyenek ebben a fabrendszerben. Marokkóval és, és Törökországgal is vannak ezzel kapcsolatosan tárgyalások. Azt hiszem, hogy lényegében minden kérdésre válaszoltak, ha bár még, még, még az a kérdés maradt, hogy mik a gyenge pontok. Azt hiszem, hogy ez az egységes európai égbolt teljes folyamatának a része, elemezni kell a helyzetet még, értékelni kell a helyzetet, hogy a gyengébb pontokat megtaláljuk, hát majd később fogok válaszolni ezekre a kérdésekre. Elnök úr, ugye az együttműködésről kérdezett a szolgáltatók, a tagállamok különböző eszközökkel vesznek részt ebben a folyamatban, a TNT programokkal, és a bizottság és a tagállamok közötti együttműködés is folyamatos. Ezek voltak az információk, amelyekkel elláthatom önöket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az elnök úr. Köszönöm szépen.